Uh, very good afternoon, ladies and gentlemen. well... Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket ezen a mai különleges ülésünkön. Jó pár fontos kérdéssel fogunk foglalkozni, és üdvözlöm a bizottságot, a bizottság képviselőjét, akik elmondják véleményüket az első jelentés kapcsán, a koncesziós szerződések odaítélése kapcsán. Egy-két közleményel élnék először is. Interneten nyomon követhető a mai ülésünk, mint mindig. Üdvözlöm a hallgatóinkat, és ami pedig a prezentációkat illeti, ezek is láthatók lesznek majd a kijelzőn, és az internet hallgatóktól azt kérjük, hogy jelezzék, hogy nyomon tudják-e követni az ülésünket, illetve a prezentációkat látják-e. Egy-két közlemény tehát, mielőtt tovább lépnénk. Először is volt egy alakuló január 23-án, és az a megtiszteltetésért, hogy elnökként újra választottak. Január 24-én pedig egy nagyon hasznos és konstruktív ülésünk volt a koordinátorainkkal, a jövőbeli munkaprogramunkkal, illetve a munkánk megszervezésével foglalkoztunk. Egy nagyon intenzív jogalkotási program áll előttünk. Zsüven úr az egyik fontos résztvevője ennek, hiszen ő az egyik jelentéstevő. A Tagoknak körbeadtuk azt a táblázatot, amely az ülések, illetve a határidőket tartalmazza. Ezen kívül egy munkaprogramot is készítünk, egy dokumentumot ezzel kapcsolatban, amelyet el lehet tölteni a honlapra, bizonyára hasznosnak találják majd. Új alelnökünk volt Zsinó Tametére személyében, őt üdvözlöm. Sajnos az alakuló ülésen nem tudott részt venni, mivel beteg volt, de örömmel látom, hogy ma itt van közöttünk. Nem tudom, hogy akart-e egy-két bevezető szót szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, egy-két szót szeretnék szólni köszönetképpen. Köszönöm a bizalmat, mely alapján a januári ülésen alelnöknek választottak. Sajnos azon nem tudtam részt venni, ahogyan az elnök úr is elmondta. Mm, hát nem voltam egészséges, mégis köszönettel tartozom ezért a megválasztásért, nagy megtiszteltetés számomra. És azt tőlem tehető legjobbat fogom produkálni, tehát köszönöm szépen még egyszer ezt a bizalmat, és elnézést kérek, hogy nem tudtam részt venni ezen az ülésen. Elnök, köszönöm szépen alelnök úrnak ezt a pár szót. Nagyon fontos szerepük van az alelnököknek, és azt hiszem fontos elmondani, hogy Lara Komi volt alelnökünk, milyen kiváló munkát végzett az elmúlt két és fél évben, és természetesen most egy nagyon fontos standardizálási dokumentummal foglalkozik, tehát ez lett az ő témája. Továbbra is együttműködünk majd vele. Egy-két fontos közleményt szeretnék még elmondani. Először is a beleegyezésüket kérem, hogy a napirendet, napirendet kiegészítsük egy napirendi ponttal, a tanácsal kapcsolatos megállapodásokról, korai megállapodásokról van szó. Tisztelt kollégák, eddig is a következő gyakorlatot folytattuk, és most már ez formalizálódott az eljárási rend alapján. A jelentéstevők, illetve az árnyék jelentéstevők a tanácsal a potenciális elsolvasati megállapodásokban ö, tárgyal, és a bizottságnak el kellett fogadnia, a szakbizottságnak el kellett fogadni ezt a mandátumot. Most két nagyon fontos technikai dossziénk van, az egyik Van der Kamp ö, úr jelével, nevével van ö, fémjelezve, a második pedig a panzeri jelentés. Üdvözlöm a két jelentéstevőt. A munkacsoport elnöke azt a megjegyzést tette, hogy a, jól haladnak a tárgyalások, és volt egy, egy konzultáció is a koordinátorokkal, és úgy tűnik, hogy egy fenntartás mellett, az egyik politikai frakció fenntartása mellett nincsenek ellenvetések, azonban az új eljárási szabályok alapján szavaznunk kell ezekről a mandátumokról, és több mint a szakbizottság felének ezt jóvá kell hagynia, tehát azt javaslom, hogyha nincs senkinek ellenvetése most a koordinátorok részéről, hogy ezt tegyük napirendre a szavazás után, és akkor a két jelentéstevőnek lehetőséget adunk arra, hogy röviden röviden szóljanak a szakbizottsághoz, mielőtt ezeket a mandátumokat megerősítenénk rendben? Rendben, köszönöm szépen, és akkor még egy rövid megjegyzéssel élnék. A parlament elnöksége azt kérte a szakbizottságoktól, hogy nézzék át a naptárukat, az ütemtervüket, azért, mert a tolmácsolási költségeket szeretnék csökkenteni. Tehát blokk, blokkban, hétfőn, kedden, vagy pedig szerdán és csütörtökön lennének az ülések, tehát két blokkban. A Head of Unitunk új javaslatokon dolgozik, és a koordinátorok ezt hamarosan meg fogják kapni. Rengeteg munkánk van, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi szabályok mintegy négy teljes napot vesznek el tőlünk az év során, ez pedig azt jelenti, hogy elég nagy nyomás nehezedik majd ránk, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy esetleg valamilyen köztes intézkedésekkel ezt áthidalhatnánk-e, és megnézzük majd, hogy milyen javaslatok születnek. Fontosnak tartottam, hogy ezt elmondjam, illetve a politikai koordinátoroknak is fontos tudniuk ezt, és ahogyan ön is, önök is tudják, nagyon sok fontos javaslat van benne az egységes piaci intézkedéscsomagban, ahol az Európai Tanács Van Rompuy úr elnöksége alatt konkrétan kimondta a múlt héten, hogy megpróbálják felgyorsítani az eljárásokat, tehát nem tudom, úgy tűnik, hogy esetleg egyre kevesebb időnk lesz, egyre gyorsabban kell majd dolgoznunk, hát ezt mindenképpen elkívántam mondani. És ezzel elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet az anyagokban megtalálják a jegyzőkönyvet, hogyha az ülésünk vége előtt nincsenek ellenvetések, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. És akkor nézzük az első nagyon fontos anyagot az egységes belső piaci csomagból. Ez pedig a közbeszerzésekkel foglalkozik, egy, ezen belül egy új irányelv, a koncesziós szerződések odaírít, odaítélése témája. Philip Juvin a jelentéstevőnk, és az árnyék jelentéstevőket is fölkérem, hogy a prezentáció után esetleg szóljanak hozzá. Először is azonban a bizottságot fogjuk meghallgatni, Zsozana Sikovska asszonyt, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel az anyaggal, ő fogja bemutatni majd ezt, és utána pedig az árnyék jelentéstevővel, illetve jelentéstevővel megnyitjuk a vitát. Ez a terv tehát, nem tudom, hogy Zsüven úr eh, kezd, eh, megjegyzéseket eh, szeretne tenni, vagy pedig a bizottságnak adja meg a szót, akkor megadjuk a bizottságnak a szót. Bizonyára a tanács képviseletében is van itt valaki. Nos, tehát akkor kezdjük rögtön a prezentációval. Csikovszka asszonyoni a szó. Thank you very much, Chairman, and thank you very much for... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget a javaslat bemutatására. Először is nézzük meg, hogy mi is az oka annak, hogy a koncesziós szerződésekkel kapcsolatban szövegeket javaslunk, illetve a javaslatot is szeretném röviden vázolni. Először is azt kell elmondanom, hogy a legfontosabb célkitűzése a koncesziós szerződéseknek, a szabályoknak ugyanaz, mint a közbeszerzési szabályok esetében, ez pedig az átlátható és versenyképes folyamatok biztosítása a legjobb eredmények érdekében, a koncesziók a közbeszerzés égisze alá tartoznak, ennek ez az oka. Tehát amikor a közbeszerzés reformjáról beszélünk, akkor az egyszerűsítésről, modernizálásról, hatékonyabbá tételről beszélünk, a koncesziók esetében pedig alapvető szabályokat próbálunk meghatározni, azaz megpróbáljuk megpróbáljuk megvalósítani, hogy ugyanolyan eredmények szülessenek, mint a közbeszerzés esetében. Következő fóliát kérem. Hogyha megnézzük a másodlagos jogszabályok területét, akkor nagyon jól látjuk, hogy hogyan működnek a közbeszerzések. Hogyha három kérdésre bontjuk ezt le, hogyan adjuk közzé, hogyan ítéljük oda, és hogyan fellebezzünk, akkor megoldásokat találunk ezekre a kérdésekre. A közmunkák, szolgáltatások, illetve részben a koncesziók területén, azonban a szolgáltatási koncesziók területén nem, ami pedig a közme, közműveket érinti, teljesen üres lenne a táblázat, mert nincsen még másodlagos jogszabály, tehát miért van erre szükség? Nos, először is azért, hogy a közpénzeket hatékonyan költsük el, illetve hangsúlyozni kell, hogy ez Európai Uniós pénzforrásokra is vonatkozik. Másodszorban ezek a szabályok a piachoz való hozzáférést biztosítják, a koncesziós piachoz való hozzáférést, illetve a PPP-k létrehozását is elősegíteni, amely, amely a magántőge mobilizálását jelenteni, illetve nagyobb mértékű beruházást, innovációt hozna létre. Ezen kívül fontosnak tartom elmondani, miről nem szól ez a javaslat. Nos, alapvetően ez támasztja alá a javaslatunkat, hiszen nem a szolgáltatások privatizációjáról van szó, ez egy tévhit, egy általános tévhit, nem a tevékenységek privatizációjáról van szó, illetve a szolgáltatások kiadásáról, harmadik felnek való kiadásáról sem szól, illetve minőségi szabványokat sem határoz meg ez a javaslat. Ugyanez vonatkozik a gazdasági tevékenységekhez való hozzáférésre. Következő fóliát kérem. Mielőtt megszületett volna a javaslat, jó pár tanulmányt és előkészítő munkálatot végeztünk, és azt hiszem azt mondhatjuk, hogy egy nagyon lendületes előkészítési folyamat zajlott a bizottságban, mielőtt elfogadtuk volna a szabályokat, nem csak, hogy három átfogó tanulmányt készítettünk, illetve két nyilvános konzultációt is, hanem ezen kívül több mint 60 kétoldalú tárgyalást folytattunk le az érdekelt felekkel, a különböző tagállamokkal, és ezek folytatódnak. Ez pedig azt jelenti, hogy mérehatóan elemeztük a jogi és tényszerű helyzetet. A következő fólián alapvető számokat láthatunk, például a válaszadók 41%-a a piacra való hozzáférés korlátairól beszélt, mint egy 38 százalék, tehát 37,3 százaléka az átláthatóságot hiányolta, 44 százalékban közvetlen odaítélésekről beszéltek, illetve 32 százalék említette meg a határon átnyúló tevékenységek akadályozását. 61 százalék, 61,6 pedig úgy gondolta, hogy, hogy növelni lehetne az átláthatóságot. Nézzük, hogy milyen eredményre jutottunk a tanulmányok kapcsán. És itt még egy megjegyzéssel élnék. A hatástanulmány a hatástanulmány elég nehéz volt, azért, mert hiányzik az átláthatóság, hogy ezt már korábban is elmondtam. Szinte egyáltalán nincsenek rendszeres, illetve agregált adatok a piacra vonatkozóan. Ez az egyik oka annak, hogy minőségi értéket képvisel a hatástanulmány, és ezért végezte, végeztünk körű konzultációkat, hiszen megpróbáltuk az átláthatóságot javítani, hiszen enélkül nem lehet a szolgáltatási koncesziókat feltérképezni. Arra jutottunk, hogy három torzulást látunk. Először is a jogi, jogbiztonság hiányát. A piacra való bejutásnak akadályai vannak. Egyrészt azért, mert nincsenek pontos szabályok, nincs definiálva a koncesszió, illetve az odaítélés sem hanem azért is, mert nagyon eltérő a hatóságok gyakorlata. Vannak olyanok, akik ellene mennek a jogszabályoknak, és végül ott van a nem megfelelő jogvédelem. Ami a szolgáltatási koncesziókat illeti, itt a jogvédelem egyáltalán nem garantált Európai Uniós szinten. Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a tanulmány eredménye, illetve ezen intézmény politikai főosztályának a tanulmánya, 2010-es tanulmánya összhangban van, tehát hasonlóak az eredmények. Hiányoznak tehát az, a szabályok, és ezért a nemzeti jogszabályok eltérő rendszerét látjuk. A nem megfelelő, nem következetesek az esetjogok, és azt láttuk, hogy ez a, ez a tanulmány a bizottsági jelentés előtt készült egy évvel, és, és természetesen azt látjuk, hogy ugyanazok az eredmények. Nézzük, hogy milyen opciókat vázoltunk. Három lehetőséget néztünk, alapvető szabályok, részletes szabályok, illetve vegyes szabályok. Ami az alapszabályokat illeti, itt gondolok a koncesszió definíciójára, amely átláthatóságot biztosítana. Aztán ott vannak a részletes szabályok, ez pedig azt jelenti, hogy a közszerződésekre vonatkoznának ezek a részletes szabályok, hiszen a jelenlegi szabályok túlságosan részletesek. Ezek is részletesek lennének, és ezen belül a közbeszerzések reformjára is sor kerülne. És végül a vegyes szabályok, szerintünk ez lenne a legjobb kompromisszum, tehát az, a, megnézzük, hogy ez miről is szól, akkor azt látjuk, hogy az átláthatóságra vonatkozó intézkedések vannak, eljárásbeli garanciák, illetve a odaítélési kritériumok összhangja, kiigazítása, valamint modifikációk és szabályok a PPP esetében. Ezt konkrétan a piacok kérték, és úgy gondoltuk, hogy nagyon nagy szükség van erre, Fontos ezeket bevenni a koncesziók rendszerébe. Nézzük. Egyrészt a szerződő hatóságoknak hozna ez előnyt, a válaszadók 82%-a ezt megerősítette, másodszorban a felhasználók járnának jól, hiszen alacsonyabb lenne az ár, illetve a minőség jobb lenne, és végül pedig az üzleti vállalkozások, szintén úgy érzik, hogy a piacra való bejutást könnyebbé tennék ezek az információk, illetve az információhoz való hozzá, hozzáférést is. És nézzük akkor, hogy hogyan is áll föl a javaslat, mi a megközelítése. Nos, először is úgy gondoltuk, hogy az lenne a legjobb, hogyha egy egységes úgynevezett törvénykönyvet tudnánk létrehozni a koncesziók esetében, úgy éreztük, hogy jobb lenne a felhasználók számára, illetve a szerződő hatóságok számára, hogyha egy szabályrendszert hoznánk létre, és ezért úgy döntöttünk, hogy, a, hogy egy szövegbe vesszük, foglaljuk ezt össze, tehát mindenféle szolgáltatásokat, klasszikus szolgáltatásokat, illetve a közműveket is. Ez azt is jelenti, hogy a különböző ágazatok között különböző különbséget tevő szabályokat is összevonnánk, tehát ezeket ki, kiiktatnánk, így egy egységes szabálykönyvet hoznánk létre. És végül a bíróság esetjogát vettük alapul, tehát hogyha megnézzük az átláthatósági kötelezettségeket, vagy az eljárásbeli garanciákat, jogorvoslatokat, ezt mind-mind megtaláljuk a bírósági ítéletekben. Ezt egyszerűen csak egyszerűbbé tettük, és ahogyan korábban is mondtam, a bíróság eddig is következetesen járt el, tehát csak ezeket összefogtuk, és végül nézzük a rugalmasságot. Mindjárt részletesebben kitérek erre, de a rugalmasság azt jelenti, hogy a szerződő felek számára kicsit nagyobb játékteret biztosítunk, és ezt hallottuk a koncesziók felhasználóitól, mint kérelmet. Nézzük a következő fóliát, mi, milyen mi lesz a hatásköre. Először is az 5 millió eurót meghaladó koncesziós szerződésekre vonatkozik ez, különböző ágazatokban, mind a munkálatok, mind pedig a szolgáltatások területén az 5 milliós küszöbértéket javasoltuk, illetve a közművek is ide tartoznak, tehát minden koncesszió azonban nem fedi le ez a PP együttműködést, tehát kivettük ezt a hatáskörből, illetve a már szabályozott ágazatokat, például a szállítás a közlekedés területét kivettük, illetve a szociális szolgáltatások területén egy könnyített rendszert hoztunk létre. Itt az átláthatóság az egyetlen követelmény. Nagyon röviden a definíciót megpróbáltuk kicsit frissíteni, hiszen a bíróság ö, sokszor utalt a kockázatra, jelenlegi definícióból ez, ez hiányzik, hiányzott, tehát itt megfogalmazzuk, hogy milyen kockázatról beszélünk. Ez egy nagyon fontos tisztázás, hiszen egyértelművé kell tenni, hogy az engedélyezések ezekre nem tér ki ez az irányelv, tehát csak szerződésekről van szó, és nem pedig egyoldalú fellépésekről. Ezt pedig teljesen egyértelművé kívántuk tenni. Ezen kívül Európai Uniós szintén, szinten ex post és ex ante formában közétételi kötelezettséget írtunk elő, illetve úgy határoztunk, hogy a koncesziók időtartamát is meghatározzuk, anélkül, hogy egy felső értéket határoznánk meg, hiszen olyan különböző igények vannak a különböző ágazatoknál, hogy ezt nem lehet egységesen meghatározni, így a beruházások mértékéhez kötjük ezt. Meghallgattuk azt, amit a piac résztvevői mondtak, és úgy gondoltuk, hogy a modifikációkkal kapcsolatos szabályokra szükség van, nincsenek eljárások, és azt hiszem, hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, tehát ebben az irányelvben, ellentétben a közbeszerzésvel nincsenek eljárások, csak eljárásbeli garanciák vannak, amelyeket követniük kell a szerződő feleknek, tehát így eleget tesznek a szerződési kötelezettségeknek. Vannak standard kiválasztási kritériumok, de könnyebben alkalmazhatók a kizárási kritériumok is, illetve van egy jogorvoslati kitétel is. Talán a legfontosabb elem, amely a következő fólián található, A koncesziós szerződések esetében az odaítélési kritériumokat megnyitottuk, tehát nem csak a gazdaságileg legelőnyösebb tenderekre összpontosítottunk, hanem más aspektusokat is figyelembe lehet venni az odaítési eljárás utolsó szakaszában. Ez egy újdonság és további rugalmasságot biztosít az odaítélés során. Mit jelent a rugalmasabb megközelítés? Nincs kötelező eljárás, nincsenek kvóták az, az a szerződésekre, illetve a közbeszerzési szabályokban mindezek hiányoznak. Nézzük az utolsót, a rugalmasságot. Itt utaltam a, a szelekciós kritériumra, a kizárási kritériumra, illetve az odaítélési kritériumra, ami pedig a bevezetést illeti, öt éves időszakot határoztunk meg, illetve az érdekellentétekkel kapcsolatban is könnyített a szabályrendszer. Összességében tehát a piacra való hozzáférés hiányosságait próbáltuk orvosolni, illetve a joghézagokat, a jogbizonytalanságokat, hiszen a piachoz való hozzáférés nagyon fontos a növekedés szempontjából. Csak akkor alkalmazandó ez az irányelv, hogyha a közhatóságok a feladataikat harmadik félnek adják ki. Mit kell tennie a szerződő a hatóságnak? Ki kell, egy értesítést kell közreadnia, illetve garanciákat, eljárásbeli garanciákat kell biztosítania, illetve minden tenderező egyenlő elbána, egyenlő bánásmódban részesül, és végül úgy gondoljuk, hogy ez az irányelv biztosítja a közpénzek kifizetésének, illetve elköltésének átláthatóságát, jobb átláthatóságát. Január 17-én közé tettük ezt az irányelvet, üdvözölték a tagállamok többnyire, illetve támogatták a szöveg célkitűzéseit. Köszönöm szépen. Ah, well, thank you very much indeed uh, for such a, clear Köszönöm ezt a javaslatot. Mindenki megkapta a, az írásos anyagot is, és nyilván ez majd rákerül a honlapunkra is. Most akkor először a raportőrnek adom meg a szót Zsuven úrnak, és ezt követően Panceri Rüle, Rüle asszony, Dion úr nincs itt, Salvini, Schwab úr is itt van, már jelentkeztek. Tarabella urat üdvözlöm, aki, aki a közbeszerzési témának a raportőre, és nyilván ezért majd szintén hozzá akar szólni. Kéri még valaki a szót, Gebhardt asszony, mindegy. Jó, azt gondolom, hogy lesz itt jó néhány kérdés, és biztos, hogy a bizottság majd reagál azokra a dolgokra, amik itt elhangzottak. Zsüven úr kap először szót. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame, pour... Euh, köszönöm, eh, elnök úr, és köszönöm eh, a bizottság képviselőinek is az előadást. Hogyan is kezdjem el a mondom, eh, mondandómat? Egyelőre nem magyarázom el, hogy miért, de talán majd kiderül később. Azzal kezdeném, hogy ez egy olyan szöveg, amely eh, számos félelmet eh, okoz. Eh, vannak olyan félelmek, amelyek, akik azt gondolják, hogy egyáltalán nincs szükség erre a szövegre. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy szükség van alapvetően erre a szövegre, és vannak köztes álláspontok is több kérdés merül fel. E, az első kérdés rögtön az, hogy hasznos szövege ez. Én azt gondolom, hogy igen, mert e, ha azt nézzük, hogy közös szabályok kellenek a közbeszerzésre, akkor e, valószínűleg közös szabályok kellenek a koncepciós szerződésekre, és ez szerintem elég logikus. Tarabella úr a közbeszerzések raportőre, és azt gondoljuk, hogy a közbeszerzésnél egyelőre nem egyformák a szabályok, nem átláthatóak, ott is javítani kell ezen, itt is javítani kell, csak úgy, mint a PPP konstrukciókon egy olyan jogi eszközről van szó a koncesszió formájában, amelynek során delegálják, tehát nem privatizálják, hanem delegálják a szolgáltatást, és ebből a hatóság hasznot húz. Nos, hasznot húz. Mi ez a haszon? Például megépül az infrastruktúra, mégpedig úgy épül meg, hogy nem az államnak kell e, a teljes összeget e, előteremtenie, e, vagy pedig később az üzemeltetést bízza egy partnerre, ez a partner pedig E, kockázatot visel. A kockázatvállalás egy nagyon fontos eleme a koncessziónak. Tehát e, ez a distinkció a közbeszerzés és a koncesszió között e, alapvető fontosságú. Hogyha azonban a, eltúlozzuk a, a különbségeket, bár vannak különbségek, akkor akkor elvétjük azt a, a, a, az alapvető meglátást, hogy szükségesek szabályok mind a két területre. A közhatóságok eh, bármilyen szinten eh, is eh, működjenek, nem rendelkeznek kellő eszközökkel arra, hogy megfelelő infrastruktúrát teremtsenek, ezért kell magántőkét is bevonni, hogyha önök között van eh, polgármester vagy eh, egyéb hasonló beosztású eh, személy, akkor az látja, tudja, hogy például egy parkolórendszer kiépítése rendkívül sok pénzbe kerül, és az ön, önkormányzata nem tudja a parkolórendszert kiépíteni, nincs rá pénze. Nos, erre a feladatra alkalmazhatja ezt a jogi eszközt, koncesszióba adja egy cégnek a parkolást, aki egyébként kockázatot visel, és így viszi a parkolási rendszert. Tehát szükség van erre a jogi eszközre, a koncesszióba adás jogi eszközére. És a következő kérdés az, hogy miért kell egységes ilyen rendszer. Nos, Európa akkor igazolható, hogyha a szabályok közösek. Akkor igazolható, hogyha a gazdasági szereplők érzik, hogy jogbiztonságban vannak, és ne kelljen különböző szabályokkal szembesülniük, ha Lengyelországban dolgoznak, működnek, mint amikor Franciaországban működnek. Tehát most a jogbiztonságot kell biztosítanunk, ugyanis a koncesziók már léteznek, de annyira fragmentált a jogrend, hogy az Európai Bíróságnak kell rendet raknia. A, a, a bíróságnak a hatását, illetve a bíróságnak a e, munkáját pedig mi követjük a szabályok megszabásával, már pedig ez nem e, jó így. Olyan szabályokat szeretnénk, amelyek egyszerűek tehát, és ebből a szempontból én kicsit bonyolultnak tartom a bizottsági anyagot nem a 26-os cikkben eh, szerintem eh, kifejezetten komplex módon eh, mondják azt, hogy milyen hirdetményekre van szükség, mielőtt egy koncesziót végig lehet vinni. Valószínűleg ennél azért egyszerűbb megoldások is létezhetnek. Egyébként ennél rosszabb az, hogyha semmi nincs. Mert el kell kerülnünk a túlszabályozást is. E, és nincs értelme sokadik e, irányelvet e, hozni egy olyan jogi eszközre, amely alapjában homogén. A kérdés az, hogy szükséges-e tehát jogalkotási munkát végezni. Igen, igen, mert ha nem, akkor mindenki folytatja a saját kis mani- mahinációit. Már most kicsit sokat beszéltem. Vannak természetesen kérdéseim a bizottsághoz. Én azt javaslom, hogy egy munkaanyagot készítsünk el, a munkaanyagban pedig felvetjük a kérdéseket. Majd ön elmondja, hogy milyen, milyen menetrendet akar elnök úr, de intem önt arra, hogy ez egy nagyon bonyolult téma, ne szorítsuk be magunkat egy szűk határidőbe, és ne kövessük el azt a hibát, hogy olyan döntéseket hozunk az idő sürgetésében, amikor mindenki egy kicsit mást ért az alatt, amiben végül is többé-kevésbé megegyezünk. Ön az előbb arról beszélt, hogy gyorsan kell haladni bizonyos jogalkotási anyagokban, de egy olyan szöveg vonatkozásában, ahol nincs konszenzus, azt gondolom, hogy időre van szükségünk. Nem tudom egyébként, hogy itt az idő mit jelent, de semmiképpen sem néhány napot vagy néhány hetet tehát olyan menetrendre van szükség, amely egyébként kicsit tükrözi a közbeszerzéses dossziénak a menetrendjét is, illetve időbeosztását is a koncesszió definíciója más, mint a közbeszerzéseké. E, itt ugyanis van egy kockázati elem. Az, aki a pénzt adja, az, vis, az viseli a e, kockázatot, és a kockázat szintje az, e, ami, ami, ami megszabja, hogy itt most koncesszióról van-e szó. Ha nincs kockázat, akkor nem koncesszióról beszélünk. Tehát ezt a kockázati szintet kell valamilyen módon jobban megfogni, mert ott a, a bírói esetjog meglehetősen nehezen átlátható. Ez egy, ez egy alapvető jellemzője az egész joganyagnak. Ami a kizárásokat illeti, ki kell zárni bizonyos tevékenységeket történelmi okokból, vagy állami tarifa hagyomány okai ból kifolyólag. E, aztán a kapcsolt vállalkozások kérdése. Vannak olyan vállalkozások, amelyek nagyon erősen kötődnek a hatóságokhoz. E, azt gondolom, hogy e, érdekes, ugyan 80-90 százalékról lehet szó. Ez, ez felveti azt a kérdést, hogy, hogy ezzel ilyen formában érdemese e, foglalkozni. A, felmerül az a kérdés is, hogy amikor egy nagy koncesszió már megítélésre került, és aztán ehhez egy kis adalékot kell még elvégezni, akkor annak a kettőnek a viszonya, tehát a nagyobb tételnek, a kisebb tételnek mi lesz a e, jogi viszonya. E, beszélünk az átláthatóságról, nem szabad bonyolultabbá tenni a helyzetet ott, ahol nincsen egyébként jelenleg bonyolult helyzet. Tehát még egyszer azzal zárnám, elnök úr, hogy intem önt, hogy ehhez az anyaghoz sok időre lesz szükség. Köszönöm. Uh, ez abszolút így van, mert ez egy teljes mértékben új javaslat és ez már egy, nem pedig egy meglévő rendeletnek az áttekintése. Úgy gondolom, nagyon sok kollega egyetérte azzal, amit elmondott. Most pedig szeretnék néhány előzetes megjegyzést hallani az jelentést tevőktől rövid megjegyzések formájában, hiszen négy óráig ütemeztük be ezt a vitát, és később még szavaznunk is kell. Panceri úr lesz az első, aki hozzászól. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Kevés az idő, és csak néhány dologra szeretnék pont emiatt kitérni. Először is az a kérdés, ami Zsivan úr költői kérdésként tett fel, mi a helyzet a koncesziók esetében. Itt szükség van bizonyos indoklásokra, hogy itt megfelelően tudjunk szabályozni. Hogyan lehet pontosan ellenőrizni, és hogyan lehet a párhuzamos megközelítéseket elkerülni. Itt is voltak már bizonyos fajta meggondolások. Minden jól halad, de viszont több szabályozásra van szükség a versenyképesség és a megfelelő mozgástér kialakítása szempontjából. Ez az álláspontunk, hogy az irány elvjavítja a szolgáltatások helyzetét, és amikor a szociális és foglalkoztatási benchmarkokról van szó, akkor ezt nagyon óvatosan meg kell vizsgálnunk. A konzultációhoz, információhoz való jog, a kollektív megalapodások nagyon fontos szerepet játszanak. Bárnyi biztos úr maga is azt mondta, hogy figyelni kell ezekre a dimenziókra. A kockázat definíciója a központi kérdés. Meg kell különböztetni a koncesszió és a rendes közbeszerzés között. Ennek kapcsán azt szeretném elmondani, hogy van egy kis beszéd, de itt mindenképpen választás előtt állunk, hogy a műveleti részen van-e a kockázat, vagy az elérhetőség szempontjából. Ez egy kicsit felületes, és sokkal jobban kellene dolgoznunk véleményem szerint. Tehát ez valóban nehéz lesz. Most, hogy ez egy koncesszió, e- ennek kapcsán sokkal nagyobb egyértelműségre lenne szükség. Az is nagyon fontos lesz, hogy milyen szervek fognak itt szerepet játszani. Azt is szeretném elmondani, hogy a megfelelő mozgástérnek a tagállamok részén is létre kell jönnie, de nagyon fontos az, hogy elkerüljük a párhuzamokat vannak megfelelő előírások a közbeszerzés kapcsán, viszont figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire komplexek maguk a koncesziók is. Ügyelni kell arra, hogy átlátható legyen a közbeszerzés a, az állampolgárok számára. a bizottságnak javaslatot kell tenni. A másik nagyon fontos pont az a futamidő. Általánosságban definiálják ezt, ez önmagában pozitív, de ez nem vezethet oda, hogy a versenytársakat diszkriminálják. Végezetül pedig szeretném megjegyezni azt, hogy nagyon fontos az, hogy mennyi időbe kerül ez, és remélem, hogy ezt az időt majd optimálisan sikerül felhasználni. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy a liberálisok részéről van-e itt valaki, ki, ki neveztek-e már valakit, Rüle asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Zsuván úrhoz csatlakoznék, és én is feltenném a kérdést, hogy miért van szükségünk itt egyfajta szabazásra a koncesszió kapcsán. Emlékeztetnék két jelentésre, amelyben utaltunk arra, hogy a szolgáltatási koncesszióknak a szabályozása az, ennek az a fettele, hogy az Európai Bizottság itt különböző dolgot megvizsgáljon. Voltak hatástanulmányok, voltak különböző tanulmányok is közvéleménykutatás alapján, viszont eh, szerintem ezekben nincs megfelelő adathalmaz ahhoz, hogy eldönthessük azt, hogy itt ezen a területen van-e piaci ö, torzítás. Ez az egyik pont. Tehát igazából a bizottság itt nem adott semmilyen fajta indoklást. A másik dolog, ami hiányzik a hatástanulmányból, az az, hogy a 40 év közbeszerzésnek milyen tapasztalatai vannak. 40 éve van már tapasztalatunk ezzel, és a hatástanulmányban a közbeszerzéssel kapcsolatban. Pontosan arra a kérdésre kellett volna kitérni, hogy mi a jogi bizonytalanság itt, viszont a koncesziós esetben nincs ilyen fajta hatástanulmány. Tehát a 40 éves tapasztalat figyelembe véve megnézhetük volna azt, hogy a szolgáltatási koncesziók ugyanazokhoz a jogi bizonytalansághoz vezetnek, mint a közbeszerzés kapcsán. Szeretném megemlíteni azt, hogy írtak nekem a kikötőzemeltetők, azt mondták, hogy nem megfelelő az előírás, nem tudjuk, hogyan kell bánni az ingatlan ügyletekkel, tehát a bérbeadással például. Tehát ez egy olyan pont, amely véleményem szerint problematikus, tehát nagyon kevés merítenek a múlt tapasztalataiból ahhoz, hogy egy messzevenő rendeletet hozzanak létre. Azt is aggályosnak tartom, hogy nem ternek ki azokra az aggályokra, amiket Zsuvan úr is megemlített. Azt kérdezem, hogy a közbeszerzés kapcsán miért nincs egy nagyon alapos nyilvános meghallgatás, miért nem vitáztak a szerepellókkal, az érintettekkel, nem volt semmilyen fajta közmeghallgatás az Európai Bizottság részéről, ahol az érintettek véleményét figyelembe vehették volna ezt sajnálatosnak tartjuk, ezt pótolni kellene. Ez mindig probléma a parlament számára, hogyha utólagosan kell dolgoznunk. Az arányosság kérdése az utolsó pontom. Hogyha már lesz egy ilyen rendelet, akkor látni kell, hogy ez egy könnyű rendelet, és a szociális szolgáltatásokat nem szabad, hogy belevonjuk, viszont a bizottság pont ezt tette meg, a szociális szolgáltatásokat is belevonták, és így már nem annyira könnyű ez a rendelet, több mint száz oldalas ráadásul, és szeretném, hogyha foglalkoznának az arányosság kérdésével. Szerintem ez a rendelet túlmutat azon, amit arányos lenne, és őszintén szólva, és több érintett elmondta azt nekem, hogy egy ilyenfajta rendelettel a public-private partnership-et könnyítik, viszont szerintem ez pontosan ahhoz fog vezetni, hogy a jogi bizonytalanság alapján az önkormányzatok majd önmaguk fogják ezt kezelni, és nem fognak kitérni ilyen private-public partnership-ekre. Elnök, köszönöm szépen. Bizonyára a két korábbi jelentéséből merítette tapasztalatait Gion úr Szeretne valamit mondani? Miért még megadnám másoknak is a szót? Igen, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Uh, Sajnálom, hogy elkéstem. Amit Rüle asszony mondott, a kapcsolatban emlékszik a korábbi közbeszerzési, illetve koncesziós utáinkra itt a szakbizottságban, és uh, nagyon sok uh, képviselő akkor azt mondta, hogy a bírósági gyakorlat elegendő, és nincsen szükség további javaslatokra, viszont most már itt van egy javaslat, mert az Európai Bizottság szeretett volna egy teljes képet alkotni, ami engem illet, én részt fogok venni ebben a vitában, viszont még, mindig meg kell győzniük engem arról, hogy miért van szükség erre a, gyakor- erre a javaslatra. Persze foglalkozhatunk a részletekkel, de ugyanúgy gondolkodok, hogy Rüle asszony is. Meg kellene vizsgálnunk az arányosság és a szubszidiaritás kérdését ebben a tekintetben. Abban is, azzal is egyetértek, hogy azok a kritikák, amiket hallok az önkormányzati szintről, az az, hogy az európai szabályok még nehezebbé teszik a munkát, Láthatjuk, hogy a Európai Bizottság ezt komolyan veszi, és van előrelépés, viszont meg kell védenem az otthoniakat is, és azt kell mondjam, hogy itt tényleg probléma van, hogy szükség van erre a javaslatra, és hogyha tényleg szükség van erre, akkor mindenképpen ezt lehető legkönnyebbé kell tenni. Köszönöm szépen! A végén fogom majd csak elmondani a frakció nevében a véleményünket. Három hozzászóló van még. Kérem, hogy röviden mondják el mondandójukat, utána pedig a bizottság fog reagálni. Ez csak a kezdő vita, tehát nagyon sok lehetőségünk lesz még legközelebb. Weiler, Schwab, illetve Gebhardt kollégák következnek, ki szeretne még hozzászólni, Weiler asszony. Ähm, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Drei Fragen. Ich will mich jetzt nicht zu dieser generellen Debatte äußern. Nem szeretnék most az általános vitához hozzászólni, hogy szükség van-e erre, vagy nem. Erre még visszatérhetünk, hiszen lesznek mi meghallgatásaink az érintettekkel, az önkormányzatnál dolgozókkal, tehát az érintettekkel mi tudunk erről beszélni. Viszont találtam egy kis ellentmondást a szociális ellentmondások kapcsán, ezek bekerültek a javaslatba, pedig a bizottság képviselő azért, imént azt mondta, hogy ezek nem fognak belekerülni. Tehát lehet, hogy be tudnák ezt határolni. Lehet, hogy a szociális szolgáltatás egy szélesebb értelemben vett fogalom. Lehet, hogy specifikálni kéne, vagy egyértelműsíteni kellene, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk. A második kérdés, Engem meglepett az, hogy a küszöbértéket nem emelték a szolgatások szempontjából, hiszen a korábbi vitában a két jelentéssel kapcsolatban és az utolsó jogkotási periódusban és az én jelentésemmel kapcsolatban is mindig abból indultunk ki, hogyha valami ilyesmit teszünk, akkor az 5 millióval túlságosan alacsonyan vagyunk, és a szolgáltatásokkal kapcsolatos küszöbértének magasabbnak kell lennie. Lehet, hogy el tudná azt mondani, hogy miért ezt a viszonylag alacsony 5 milliós küszöbértéket tartották meg. Utolsó pont, és ez eléggé meglepett engem, hiszen bilaterálisan beszéltünk már erről, hogy a kikötői szolgáltatások kapcsán miért hagyták meg ezt a kikötői szolgáltatásokat, hiszen itt van a legtöbb problémák, nem csak Németországban, hanem Európa más kikötőiben is. Elnök, köszönöm szépen, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek. Örülök, hogy beszélt a hatástanulmányról. Úgy gondolom, hogy eléggé elmondták azt, hogy mi fogott történni, de visszalépnék egy lépést, és azt mondanám, hogy egy ilyen vitatott javaslatnál a bizottság hatástanulmánya, hatástanulmányának bizonyos érveket kellene tartalmaznia, azt illetően, hogy miért fontos ez a javaslat. És őszintén szóval nem igazán tudom, hogy mik az okok, egyetlen egy érvet sem találtam, amely eh, elemzésen alapulva vizsgálta volna meg a valóságot, nagyon sok közölénykutatás, sok megjegyzés van itt, de hogyha közvéleménykutatást adunk, akkor különböző eredményeket kaphatunk, ez nem megfelelő alap véleményem szerint. Másodszorban a küszöbértékek, amiket Weiler asszony említett az imént, azok véleményem szerint azért, maradtak 5, azért maradt meg 5 milliónál, mert hogyha ezt emelnék, akkor ellentétbe ütköznénk, hiszen a közbeszerzés esetében nemzetközileg arról döntöttünk, hogy 5 milliót tartunk meg, és hogyha a koncesszionál amit a VTO megállapodásban nem szabályoznak, itt magasabb lesz a, a küszöbb érték, akkor minket nemzetközileg kritizálni fognak, hiszen két mércével fogunk mérni. Ez nem lehet, és ezért mindenképpen nehézségre fog ütközni ez a vita, hiszen az Európai Parlamentnek más a nézőpontja. Úgy gondoljuk, hogy számos további kérdést kell még tisztáznunk addig, amíg egyáltalán tisztázhatjuk azt a kérdést, hogy tényleg szükség van-e erre a javaslatra, de én persze már várom ezt a vitát. Elnök, köszönöm szépen, és Gebhardt asszony a végezetül szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és Zsuvel úrnak is köszönöm a bevezetőjét. Az ütemtervvel kapcsolatos kérdésére válaszolva azt kell mondjam, hogy egyetértek önnel abban, hogy egy ilyenfajta bonyolult szövegnél mindenképpen időt kell szakítanunk, hogy minden bújtatott nehézséget meglássunk és megvizsgáljunk. Itt nem egy kis dologról van szó, hanem egy alapvető kérdésről, és ezért egyetértek önnel ebben, és ezt az elnök úrnak is mondom, hogy nem tudunk olyan gyorsan haladni, mint hogy ezt javasolták. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy a frakció mindig is azt mondta, hogy lenne értelme annak, hogyha egy szolgáltatási koncesziós rendelet lenne, mert az, amit az Európai Bíróság eldöntött, azok pozitívak a szolgáltatás területén, ezeket át kell venni, és ezeket át kell dolgozni jogalkotási szövegekké. Viszont kételkedem abban, hogy ez tényleg véghez vihető-e, és lehet, hogy ez túlságosan tovább fog mutatni, mint ahogy ezt szeretnénk, és ezért mindenképpen beszélni kell erről. Ebben az összefüggésben arról a kérdésről van szó, hogy a koncesziók nem csak a szolgált, szociális szolgáltatások esetében milyenek lesznek, hanem az általános érdekű gazdasági szolgáltatások esetében is. Bizonyos rendelkezéseket kizárt itt a bizottság, másokat viszont bevont itt. Most ezek vagy kimaradnak ezek a területek, vagy pedig nem találhatóak meg a szövegben, vagy benne vannak. a frakcióm számára ez mindenképpen nehézséget fog okozni, hiszen mi abból indultunk ki, hogy ezek olyan fajta területek, amelyeknek semmi keresni valójuk nincsen a koncesziós rendeletben, mert teljesen más aspektusokról szólnak ezek a szolgáltatások. El kell mondjam azt, hogy már többször elolvastam ezt a szöveget, de tényleg nagyon ha megfogalmazva. Nem hiszem, hogy ez tényleg a bürokráciát csökkenteni, és pontosan az a gond az, hogy az a, az a jogi bizonyosság, amire szükség lenne, azt nem tud elérni ez a szöveg. Többszöri olvasás után sem világos az számomra, hogy milyen fajta szolgáltatásokra vonatkozik ez, és melyekre nem. Hogyha még ezt sem sikerült tisztázni, akkor nem tudunk tovább haladni, ennek kell lennie az első pontnak, amit tisztázunk. És felmerül a kérdés, amit Weiler aztán is feltett. Bányi biztossal folytatott beszélgetésem során az volt a benyomásom, hogy a kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákat ma sikerült megoldani, viszont a szövegben ez nem tükröződik és ezzel kapcsolatban is még plusz munkára lesz szükség. Tehát, hogyha ezt a koncesziós irányelvet szeretnénk létrehozni, és szeretnénk jogi biztonságot, akkor nagyon keményen kell ezzel a szöveggel foglalkoznunk, és a jogi biztonság szempontjából csak a szükséges területeket kell szabályoznunk, és ki kell vennünk az általános érdekű gazdasági szolgáltásokat. Good. Well, thank you all very much. And Köszönöm szépen. The fact that this is undoubtedly presents us with a different set of issues. Köszönöm szépen. A közbeszerzési irányelvnél azt láthatjuk, hogy itt óriási változások vannak a már meglévő irányelvvel szemben, és itt tényleg egy teljesen új javaslatról van szó ebben az esetben. Megértem azt, hogy a jelentéstevőnek jeleznie kell azt, hogy hol vannak az olyan területek, ahol változtatni kell abszolút mértékben. Nos, eh, most megkérem Szikovszka asszonyt, hogy foglalja össze a felmerült kérdéseket, de azt kérem, hogy ezt röviden tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket. Nagyon nehéz teljes körű választ adni ezekre. A legfontosabb kérdés talán, hogy miért van szükség ezekre a szabályokra. Nos, tér, ha térjek vissza a legelső megjegyzésemre ezzel kapcsolatban. A szolgáltatási koncesszió odaítélése a közbeszerzés égisze alá tartozik, azaz a közpénzek elköltésérehez tartozik. Ez, az pedig kétségtelen, hogy a közpénzek elköltését átlátható formában kell tenni, illetve minden résztvevő egyennek egyenlő bánásmódot kell biztosítani. A szerződések és a koncesziók esetében is ez a helyzet, ez az egyszerű oka annak, hogy szükség van erre a szabályozásra. Hogyha megnézzük, hogy hogyan lehet a közbeszerzési irányelvet reformálni, az egyik az volt, hogy ezt töröljük el úgy, úgy ahogy van, de a versenyképesség, az egyértelműség, az átláthatóság szempontjából sokkal rosszabb helyzetben lennék, és mellett joghézag alakulnak ki, tehát szükségünk van az ilyen szabályokra, és üdvözölték a hatástanulmányt ebben a témában, ami pedig a konkrét kérdéseket illeti. Széleskörű konzultációkat folytattunk a szerződést kötő hatóságokkal, személyekkel, illetve üzleti vállalkozásokkal 2011 nyarán szerveztük meg ezt, és a hatástanulmány ba ben, belevettük ezeket az eredményeket. Tehát egy széleskörű konzultáció volt a hatástanulmány alapja. Valóban bonyolult a szöveg, mert hogy bonyolult szabályozásról van szó, egy összetett kérdésről megpróbáltuk ezt azonban minél egyszerűbben megfogalmazni, olyan szabályokat létrehozni, amelyek eh, nélkülözhetetlenek, és a rugalmasságra tenném a hangsúlyt, hiszen itt nagyobb a rugalmasság, mint a közbeszerzés területen, és természetesen állunk rendelkezésükre, szívesen elmagyarázok, hogy ez pontosan mit jelent, milyen területeken. Hogyha kell valahol ö, javítani a szövegen, akkor, akkor ez az a terület. Hogy a szoci- szociális szolgáltatásokat fedje, avagy sem, ez a jogszabály. Most a B függelék, illetve különleges szabályok vonatkoznak erre, ugyanúgy, mint a közbeszerzésre. Ennél egy lépéssel előrébb léptünk, tovább léptünk, hiszen <clears throat> az eljárásban nem térünk ki a szociális szolgáltatásokra, csak az ex post, illetve ex ante értesítésre, de semmilyen más kötelezettség nem érinti a szociális szolgáltatásokat. Ami az általános érdekű szolgáltatásokat illeti, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, illetve más szolgáltatások között nem teszünk körünkséget, tehát minden szolgáltatásokra kitér az irányelv. Ami pedig a kikötői szolgáltatásokat illeti, erre nincs külön kitétel. Vannak szolgáltatások, amelyeket a kikötőkön ö, folytatnak, lehet lesz olyan, amit lefed a szöveg, lesz olyan, amit nem, tehát ez a, az egyes helyzetektől függ, például az egyes területek leasingje ö, nincs benne ebben az irányelvben. Tehát a kikötői szolgáltatások csak akkor érvényes, hogyha ez a definícióban érvényesül, tehát a definícióban ez megmutatkozik, de ugye ezt előre nem lehet meghatározni. Ami pedig a küszöbértékezet illeti, különböző értékben határoztunk meg küszöbértékeket, ami a munkálatokat és a szolgáltatásokat illeti különböző ágazatokban, ugye vizsgálatokat végeztünk, illetve megnéztük az egyes szerződéseket. Úgy tűnik, hogy az 5 millió, 5 millió euró megfelelő szint. A VTO nem tér ki a szolgáltatási koncesziókra, ezt is meg kell jegyezni. Ami pedig a bírósági esetjogot illeti, valóban ez eléggé teljes körű, azonban néha ellentmondásos, és hogyha feltesszük a kérdést, hogy mi is pontosan a koncesszió, hogyan, hogyan ítéljük oda, hogyan uh, teszik ezt közén, és akkor azt látjuk, hogy különböző szabályok érvényesek, e, most pedig egy, egy uh, fajta rendszert kívánunk létrehozni, egy jogszabályrendszert, illetve definíciót. Elnök, köszönöm szépen és bizonyára lesznek még lehetőségek arra, hogy a munkájukat megbeszéljük, illetve erre építsünk. Róla asszony munkáját is támogatjuk, és azt kérjük, hogy a referenciaanyagként adják körre, körbe ezt a munkadokumentumot. Süven úr, lesz még később szó erről a témáról, várjuk tehát a munkadokumentumot, és ezzel most le is zárnánk ezt a, ezt a napirendi pontot, ha csak nem kíván még valamit hozzátenni. Nagyon röviden, tisztelt elnök úr, először is úgy tűnik, hogy nagyon messze, eh, nagyon eltérőek a véleményeink, de az biztos, hogy a jogszolgáltatást, az igazságszolgáltatást használni kell, illetve ezt egy kicsit meg kell tisztítani, hiszen néha ellentmondásos egyetértek de Jong úrral ebben a témában. Tehát viszont fel kell hívni a figyelmet arra, hogy vannak ellentmondások már az igazságszolgáltatásban, vagy a jogszolgáltatásban ezen a területen, tehát erre oda kell figyelnünk. Úgy tűnik, hogy hogyha a célunk az, hogy egyrészt egyszerűsítsünk, másrészt pedig jogbiztonságot hozzunk létre, akkor azt hiszem, látjuk mindannyian, hogy időre van szükségünk. Köszönöm. Good. Thank you very much indeed. And thank köszönöm szépen, mondja az elnök, és köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában. Most pedig lépjünk tovább. Egy másik nagyon fontos jogalkotási javaslat van napirenden. A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítése. Jürgen Kreuzmann a jelentéstevőnk, aki itt van, illetve üdvözlöm Caroline Edverin asszonyt, aki felelős a TEX főigazgatóság keretében ezért az anyagért. Kreuzmann úr a 199 módosító javaslatról fogja elmondani a véleményét, illetve más szakbizottságok módosított, más szakbizottságok is adtak be módosítót az 50-es szabály értelmében bizonyára utalni fog Krajcman úr ezekre, és nem tudom, hogy más jelentéstevő is van-e itt most a teremben, úgy látom, hogy nincs. Akkor először is Krajcman úrnak adom meg a szót, aztán az árnyék jelentéstevőknek, Galú asszonynak, Hed hát asszonynak, Angström asszonynak, McLarkin asszonynak és Diong úrnak. Tehát először is a jelentéstevője szót tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az online szerencsejáték esetében 71 módosító volt, 33 igen szavazatot kaptam akkor, tehát a többség az megvolt. Remélem, hogy hasonló lesz a helyzet most is, bár vannak vitatott pontok, amiket mindenképpen tisztáznunk kell. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni, amelyek eh, vitatottak, és szeretném elmondani azt, hogy én is tettem módosítókat a, annak tekintetében, milyen volt a vita a szakbizottságban, és eh, ezzel szerettem volna a kompromisszumot eh, megkönnyíteni az illegális, párhuzamos importok esetében, Én kitartok a saját álláspontom mellett, vagyis amellett, hogy a vámhatóságot lehetővé kell tenni ennek érdekében, hogy fel tudjon lépni mindenfajta szellemi tulajdonjog sértés ellen, függetlenül attól, hogy most ö, ö, itt milyen ezek a nemzetközi szinten. Azok akkor ö, illegálisak a párhuzamosak impor, importok, hogyha azok a, a nemzetközi jelenleg védett márkot ö, sértik. Olyan esetekről is szó lehet, amikor még az adott ország piacán az adott terméket nem engedélyezték. Az illegális párhuzamos importok esetében nagyobb a terhelés a vámhatóságok esetében, sokan ezt mondják, viszont én gondolom, hogy az illegális terméket már a határon fel kell tartóztatni, miatt még a belső piacra belépnének. Általánosságban a vámhatóságok egyébként is annak alapján dolgoznak, hogy veszélyeket elemeznek, és nem ö, aktív ö, ö, módon lépnek mindig fel. Az fogyasztói ér pedig az, hogy az illegális párhuzamos ö, importoknak ö, van előnye a fogyasztók számára, viszont vannak itt veszélyek is, hiszen gyakran hamisított termékekről van szó, amelyek nem felelnek meg a mi standardjainknak. Tehát itt előfordulhat az, hogy a fogyasztókat becsapják. Módosítókat is benyújtottam a saját javaslatomhoz. Néhány ponttal kiegészítettem így a javaslatomat, és néhány esetben pedig az első reakciókat beledolgoztam a javaslomba. Hát beszéljek a módosítókról. Elmondtam már korábban azt, hogy az általános meghallgatási jogot nem tartom fontosnak egy termék megszüntetése előtt, viszont a bizottság utal a Prokopé ítéletre a bíróság részéről, amikor mindenképpen lehetővé kell tenni az érintettek számára, hogy az álláspontjukat képviseljék. Úgy gondolom, hogy itt főként eh, ideiglenes eh, megoldásokat tud alkalmazni a vámhatóság. Meg kell vizsgálni azt is, hogy egyetlen megtörtént-e a jogi sértés, és hogy milyen további lépéseket kell bevezetni. Tehát nem lesz végleges döntés, anélkül, hogy a résztvevőket, vagy az érintetteket ne tájékoztatnák, tehát az áruk tulajdonosa megfelebbezheti 10 napon belül az áruk megsemmisítését, Ebben a vitában figyelembe kell venni azt is, hogy a vámhatóságok a legtöbb esetben eh, alapos gyanú alapján lépnek fel, és a legtöbb esetben tényleg arról van szó, megsemmisítik az árukat, mert az áruk tulajdonosa nem jelzi eh, ellentmondását. A meghallgatáshoz való jog, tehát a legtöbb esetben releváns, legkevésbé eh, esetben releváns, amikor hamisított termékekről van szó. Tehát azt javasoltam, hogy csak adban esetben kell meghallgatást tartani, ahol valóban hamisított termékekről van szó. Így az eljárást nem neki használni úgynevezett szabadalom harcokra, és csak akkor lehet a meghallgatást engedélyezni, amikor a jogtulajdonos kérésére járnak el a vámhatóságok. A másik változtatás az az áruk továbbítási eljárás alatt álló árukat illetik. Az eredeti javaslatban a Nokia Philips döntést vettem alapul, azonban ezek a kritériumok a sok terméket nem tudják mind lefedni, és ezért arra a meggyőződésre jutottam, hogyha a bizottságot megbízzuk azzal, hogy egyértelmű irányelveket dolgozzon ki a vámhatóságok számára, amely az árutovábbítási eljárást megfelelően szabályozzák az Európai Bíróság által feltott standardok alapján. Itt is van egy módosító, amely megfordítja a bizonyítás terhét ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogyha a vámhatóságoknak eh, árukat kell, eh, kell piacra szántak, akkor a, és, és eh, ha az áru nem tud arról bizonyítékot szerezni, hogy mire is szolgálnak ezek az áruk, a, gener- a generikus gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmet ez nem fogja érinteni. Előfordult az, hogy Dél-Amerikába szállítottak generikus gyógyszereket, tehát ez nem fog itt, ez, ez nem lesz itt lényeges. Természetesen mindig fennáll a remény arra, hogy a további jogszabályba bele lehet ezt dolgozni. Sajnos a képviselő úr felolvas egy szöveget, hogy a tolmácsok nehezen tudják tolmácsolni. Ennek értelmében bizonyos alapvető információkat, ha nem tudnak feltüntetni, akkor fekete listára lehet őket helyezni. Ezért itt az ide vonatkozó részt töröltem. Bizonyos új elemeket is javasoltam a módosítói mellett, ezekre szeretnék kitérni. Az Európai Adatvédelmi megbízott ajánlásait is figyelembe vettük. Az Európai Bizottság időközben már egy sokkal jobb szöveget javasolt alapvédelem szempontjából, és ezek tükrözik, ezek tükröződnek a módosítóimban is. A Kódis nevű adatbankot szeretnénk létrehozni, viszont a bizottság itt ellenállást tanít, tanúsított. Másodszorban azt javaslom, hogy a vámhatóságok esetében, hogyha jogszabálysértés gyanúja áll fent, El kell kerülni azokat a helyzeteket, amikor például a vámhatóságoknak a jogszabályt sértő árukat visszaadhatnak azért, mert a, a jogsértő személyek nem megállapítani. Harmadsorban pedig egyértelmű határidőket szeretnék megszabni annak érdekében, hogy 2014-től kezdve elektronikus rendszereket eh, eh, már rendelkezésre álljanak a tagállamok számára, és 2015-től kezdve így tehát az a, a adatbank felállhat, és ezáltal ez elérhető lesz a tagállamom, tagállamok számára. Kicsit sokat beszéltem de szerintem ez szükséges volt, és örülök annak, hogy vitázhatunk erről a témáról az árnyékjelentéstevőkkel, és remélhetőleg jó megoldást sikerül majd találnunk. Két alapvető célunk van, szeretnénk a bürokráciát csökkenteni, a vámhatóságok számára és szeretnénk a jogtulajdonosokat erősíteni. Thank you very much indeed, uh, Mr. Kreutzmann. Right, let's say uh from the shadows. I might... Köszönöm. E, lehet, hogy majd az árnyék előadók után e, újra megadom önnek a szót. Először is Galo asszonynak adom meg a szót. Ön is e, raportőre, illetve ön a jogi bizottságban is ezzel az ügyel foglalkozik. Mind a két helyen ezzel foglalkozik, akkor ezt elfelejtettem mondani. Eddig köszönöm Köszönöm, elnök úr. Ez 259 módosító van összesen, de én magam is, akár csak a raportőr optimista vagyok, hogy sikerül egyeztetnünk az álláspontokat az árnyék előadók és az előadók előadó találkozni fognak pénteken, és remélhetőleg a problémák nagy részét meg fogják oldani. Kompromisszumos módosítók az egyszerűsített anyagokra vonatkoznak, egyszerűsített termékekre a cikk, a 20-as cikk vonatkozásában, illetve a szellemi tulajdonjogokról szóló 23-as cikk szintén egy egyszerűsített módosítóindítványt kíván, Emellett eh, azt gondolom, hogy meg fogunk tudni állapodni a tranzitban lévő árucikkek eh, ellenőrzéséről, anélkül, hogy a legitim kereskedelmet eh, nehezítenénk. Tudni kell, hogy a legitim kereskedelem az nem vonatkozik a termékekre, hamisított gyógyszerekre, vagy jogsértő termékekre. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak itt eh, erős érvei vannak még a kisküldemények vonatkozásában is. Ugye a, ez az újdonsága ennek a rendeletnek a korábbihoz képest eh, az 1383-ashoz képest eh, a egyszerűsíteni fogja az adminisztratív eljárásokat a kisküldemények vonatkozásában. Azt gondolom, hogy ebben is meg fogunk tudni állapodni. Ami a közvetítőket illeti, vannak olyan módosítók, amelyek a felelőssé tételhez nyúlnak, a szállítók és a közvetítők vonatkozásában. Marad még egy kérdés, amely megoldásra vál, vár a párhuzamos import kérdése. Ezzel kapcsolatban én már közzétettem az álláspontomat, és itt utalnék arra, hogy a tagállamok vámhatóságainak többsége ezt ellenzi. Tehát ezt megállapítom, hogy a vámhatóságok többsége ellenzi ezt a fajta szabályozást. Ennek nagyon sok oka van de hát elsősorban az, hogy megnövekedne a munkája a vámszerveknek, e, ellenőrizniük kellene további dokumentumokat, és azt mondják a vámhatóságok, hogy nincsen sem eh, emberük, sem pedig hatáskörük arra, hogy megtegyék ezeket a további eh, intézkedéseket, amelyek szükségesek lennének. Gyors, hatékony vám eh, beavatkozást szeretne lehetővé tenni ez a rendelet, de azt gondolom, hogy rossz irányban indul el különös tekintettel arra, hogy sérül az egyes vállalkozások üzleti titokhoz való joga, illetve a jogorvoslati lehetőségek is sérülnek. Ezen okokból kifolyólag azt gondolom, hogy a párhuzamos importtal kapcsolatos anyagot vagy részt felül kell vizsgálni. Köszönöm. Thank you for those very clear points. And also for... Köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmazott. Akkor én jól vettem ki az ön szavaiból, hogy a Juriban már volt szavazás erről, ugye? Mikrofonja a képviselőasszonynak. A Jüri szakbizottságban a múlt héten szavaztunk erről, igen. Ah, good. Okay. Nagyszerű. Head asszony itt van? Gebhardt asszony van itt. Leider kann Frau Head... Köszönöm szépen, Head asszony nem tud ma itt lenni. Elnézésüket kéri, és azt kérte, hogy én képviseljem a frakciónkat a nevében, amit szívesen megteszek. Néhány pontot szeretnék felsorolni, amit nekem felírt. Először is a személyes csomag kérdése. És amiellett van, hogy a személyes csomagot vegyük ki a hatály alól, ahogy azt az Európai Bizottság is javasolta, mert más jogszabályok ezt már lefedik. Ami pedig a párhuzamos kereskedelmet illeti, itt ugyanaz a véleményünk, mint az EPP képviselőjének, tehát nem értünk egyet a jelentés készítővel, és a hát mondja, hogy szeretné kivenni ezt a párhuzamos kérdést a hatály alól, hiszen ez nagyon nehézé teszi a vámatosságok számára a helyzetet. Ez túlságosan bonyolult pont. Ami pedig a generikus gyógyszereket illeti, itt is arról kellene gondoskodni, hogy az Európai Unión keresztül haladó szabad mozgást meg lehessen tartani. Az árnyék jelentés tevőasszony, hetasszony számos területen módosítókat tett a hamisított gyógyszertermékek esetében, és az lenne a kérdése, hogy az Európai Bizottság és a jelentés készítő mit gondolnak erről. Ami pedig a tranzit árukat illeti, itt is támogatja a bizonyítás terhének megfordítását, hogyha jól értettem, akkor ezzel így egyetértünk a jelentéskészítővel. Hogyha kis szállítmányokról van szó, akkor itt nem kell az Európai Bizottságra hagyni a definíciót, hanem egy egyértelmű definíciót kell már eleve létrehozni, hogy itt a jogi biztonság megvalósuljon. A jelentés készítő nagyon érdekes javaslatot is tett, ezt megemlíti az ennyi jelentést tevőnk készítőnk. Hedasszony hát úgy véli, hogy erősebben, vagy többet kellene vitáznunk arról, hogy a többi résztvevőt a vámhatóságnál hogyan lehet még jobban eh, bevonni, hogyan lehetne még jobban eh, ellenőrizni az áruk biztonságát, erről is eh, vitázni kellene, hogy ez a területen mit lehetne tenni, és itt szeretné Herrasz kérni az Európai Bizottság véleményét. Uh, thank you very much indeed for those points. Now... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Engström úr következik. Thank you. Uh, well, uh, have a number of points, but... Több dologról is akarnék beszélni, elnök úr, de kezdeném egy alapvető dologgal. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban uh, azért oda kell figyelnünk, hogy uh, ne ássunk alá olyan érdekeket, amelyeket egyébként szolgálni szeretnénk a belső piacot, a legitim kereskedelmet, és ezeket a dolgokat ne sértsük meg, ne ássuk alá azzal, hogy túl sok terhet rovunk a vállalkozókra, illetve a vámhatóságokra is. Ez főleg a legitim kereskedelem eh, nyakába lesz plusz teher, mert az illegitim kereskedelem úgyse tartja be a szabályokat, tehát nem őket fogja ez a plusz adminisztráció terhelni elsősorban. Ami a személyes csomagot illeti, személyes podgyászt illeti, a bizottság nem akarta bevenni, nos, én pedig nem akarom azt látni, hogy, vagy egy olyan helyzetet látni, amikor a vámosok megnézik az ember laptopját, vagy mobiltelefonját, amikor egy határon átlép, és előfordulhat, hogy a laptopon van valami nem jogtiszta anyag, de én ilyen vizsgálatokat nem akarnék látni. Én azt gondolom, hogy a személyes podgyászt hagyják ki utazásnál ebből a, ennek a rendeletnek a hatája alól. Másik dolog, amiről beszélni szeretnék, az elkereskedelemben vásárolt termékek köre. Hogyha megadjuk a vámszerveknek a lehetőséget arra, ha, hogy önkényesen, vagy legalábbis a fogyasztó szempontjából önkényesen elkobozzanak határon átnyúló elkereskedelmi beszerzésből származó termékeket, árukat valami fajta jogsértés, vélelmezett jogsértés miatt, akkor azért ne felejtsük el, hogy nem illegális dolog importálni a magánimportban akár nem jogtiszta terméket is a, egy csomó tagállamban ráadásul teljesen legális importálni nem, e, nem e, jogtiszta e, termékeket. Ezekben az esetekben egyébként a fogyasztók gyakran maguk inkább bűncselekmény áldozatainak tekinthetők. Az a személy, aki importálja ezeket a termékeket, mindig kapjon megfelelő információt a vámhatóságok részéről, időben kapjon megfelelő információt arra vonatkozóan, hogy miért tartják vissza az általa megrendelt árut. És valami fajta észszerű idő álljon a rendelkezésre, hogy felszólaljon egy ilyen elkobzás ellen, mert olyan dolog, amit elvárhatunk legitim módon a, egy kereskedő szervezettől, egy kereskedő cégtől, az nem várható el egy magánszemélytől. Például egy nagyon bonyolult hatósági levél értelmezése és az arra való reagálás. A e, párhuzamos importok legálisak, Galló asszonyjal egyetértek, és legálisnak is kell, hogy maradjanak. Azt gondolom, hogy ebben a vámügyi jogszabályban nem kellene túlterjeszkednünk e, a, az anyagi e, szellemi tulajdonjog kérdésein. Beszéltek itt már többen is a közvetítők jogi felelősségéről. Ha valaki küld egy csomagot postán, a posta nem bonthatja fel, ugye ez a postatitok. És ez a postatitok, ez egy alapvető része a társadalomnak tehát a közvetítőnek a felelősségét pedzegetni, az azt jelenteni, hogy nem, hogy a postának nincsen joga felbontani a csomagokat, hanem úgymond feladatuk lesz, kötelességük lesz felbontani a csomagokat, hogy elhárítsák maguktól a felelősséget. És azt gondolom, hogy ez elég szerencsétlen kezdeményezés lenne, mert a postatitok az egy elég értékes joga a lakosságnak. Ráadásul egy ilyen postaszolgálat vagy küldőcég, szállítócég nem is alkalmas, nincs is felkészülve arra, hogy minden egyes küldeményt átvizsgáljon. Megint csak arról van szó, hogy a legitim vállalkozásokat fogjuk bántani, és nem pedig a törvénytelenül működő vállalkozásokat. Hogyha valaki egy bűnbandát vezet, nem fog a hatája alá kerülni ezeknek a rendelkezéseknek, mert elkerüli ezeket a szabályokat. De a legitim cég cégek szembesülnek a pluszköltségekkel és a plusz teendőkkel. Remélem, hogy erre majd a kollégák odafigyelnek, amikor a módosítókat gondolják. Köszönöm, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott, meg Clarkin asszony következik. Um, firstly, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom Krajcman úrnak a jelentésért, amely nagyon jó volt, és ami, ami a vám tevékenységeket illeti ezzel kapcsolatban egy-két módosítót nyújtottam be, és várom, hogy majd megbeszéljük ezeket az árnyék jelentéstevőket. Tevőkkel egy-kettőre azonban kitérnék itt a mai napon, és az első módosítom értelmében jobb együttműködésre van szükség a technológia előre mozdításában, illetve interoperabilissá tétele kapcsán a jövőben. A kisebb küldemények definíciója területén szerintem nincs szükség a feltalmazáson alapuló jogi aktusokra, azonban egyetértek a bürokráciás, bürokratikus terheket csökkenteni kell, és nem szabad a nemzeti költségvetéseket tovább terhelni, ami a vám kötelezettséget életét, tehát nem szeretnénk további papírmunkát terhelni őket, hanem a biztonságot szeretnénk növelni, ezért támogatom az információcserélt a kompetens hatóságok között, valamint a kockázat kezelést, mint, mint hatékony módszert. A módosítók között szerepel a származási hely megjelölése, így lehet tovább növelni az RPR-t, ami pedig a tulajdonosokat illeti, tehát akik tulajdonába a, aki a tulajdonában van az adott táj, szerintem ez nem megfelelő definíció. Illetve kértem, hogy a 16 per 3-as, illetve 17 per 3-as töröljék, hiszen itt ez a háromnapos haladék szerintem nem hoz semmilyen eredményt, illetve csak azt teszi lehetővé, hogy a bizonyítékokat töröljék. Várom az árnyék jelentéstevőkkel való közös munkát, szerintem nagyon jó kompromisszumokat köthetünk majd, és tovább növelhetjük a védelmet. Köszönöm, elnök. Még két árnyék jelentéstevőnk van, De Jong és Szalvini úr. De <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a frakcióm számára, hogy ez a javaslat végre, végül egy tényleg működőképes javaslat legyen a vámhatóságok számára, és megtakarításokat lehessen elérni, és lehetőleg kevesebb eszközzel lehet elérni az eredményeket. Itt benyújtottunk módosítókat, a vámhatóság kapcsolatban. A vámhatóság soha nem tud százszerzelékos ellenőrzést megvalósítani, egy gyakorlatban sem, tehát meg kell vizsgálnunk a saját rendszereiket, eh, annak tekintetében, hogy érdemes az ellenőrzést végrehajtani. Például prioritást kell adni a nagyobb csomagoknak, eh, és nem pedig a kicsiknek. Ez megegyezik a második pontommal is, amely fontos számunkra, vagyis, hogy eh, hogy itt nem csak fizikai jellegű árukról van szó, a fogyasztók internetről is rendelhetnek dolgokat, és nem szabad, hogy a fogyasztó legyen az áldozata olyan dolgoknak, amihez semmi köze nincs, hogyha nem, nem tudja például egy termékről, hogy az hamasított. A párhuzamos import nagyon fontos, de legtöbben elmondták már, hogy ez nem tartozik ebbe az irányelvbe, és ezt ki kell venni, és különösképpen vonatkozik ez a generikus gyógyszerekre, amelyek esetében Európa csak egy köztes terület, tehát innen tovább viszik más helyekre. Egy dolog felmerült nálunk, Kreutzmann úr, hogy az akta szerződés mennyire vonatkozik a generikus gyógyszerekre. Kreutzmann úr esetében itt van egyfajta ellentét azzal, amit ön leírt, illetve az akta szerződéssel szemben. Discussion active this afternoon. Az INTA-ban dolgozó kollégáink fognak majd részletesebben foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nem tudom, Szávéni úr szeretne valamit mondani. Igen, de rápillantok az órára. Látom, hogy kevés az időnk. Valóban hatékonyabbnak kell lennünk, illetve a fogyasztókat meg kell védelni, védeni. Védelmet kell biztosítani számukra, de a termelőknek is, akik gyakran áldozatául esnek az ilyen jellegű jogszabályoknak. Egyetértek azzal a gondolattal, mi szerint azonosítani kellene a magas, kockázatú, magas kockázatú termékeket, és aztán ezeket kellene ellenőrizni. Nem minden terméket, nem minden küldemény kellene ellenőrizni, hiszen nem minden lesz illegális. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt beszélni ezekről a módosítókról. Igazából nincs időnk arra, hogy meghallgassuk a bizottságot, de tudom, hogy a bizottság képviselője odafigyelt a módosítók bemutatására, és majd később ezeket figyelembe is veszi. Az árnyékjelentéstevőkkel Mm, majd egy ülésre kerül sor, ahol megnézzük ezeket a módosítókat, illetve kompromisszumokat lehet kötni, és ott van ugye az 50. cikkely, amelyet tiszteletben kell tartanunk, tehát más szakbizottsági tagokkal is fel kell vennünk a kapcsolatunk, és remélhetőleg majd megállapodás születik a csomag kapcsán. A jelentéstevőnek adnám vissza a szót röviden. Kollégin Engström an, Engström an. Extrém úrnak mondom, hogy amit elmondott, az nem is létezik például a kezesség kapcsán. A személyes csomagok esetében szerettem volna elkerülni a rossz üzenetet. Azok a személyes dolgok, amiket eh, elviszünk a nyaralásról, ezt itt, ezt itt nem kezeljük, hiszen itt, ott vannak más eh, jogszabályok, eh, amelyek erre vonatkoznak, tehát hogyha akár benne marad, akár ezen kívül kerül, akkor sem változik semmi, tehát én nem nem szeretném, hogyha rossz jelzést küldenünk. A párhuzamos exporttal kapcsolatban a bizottság és a németek is szeretnék, hogyha ez benne maradna. Nekem az annyira nem fontos, tehát itt a bizottság javaslatáról van szó, és eh, úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatát kell majd megvédenie, de ha jól tudom, a németek akarják ezt annyira, hogyha az Európai Parlament azt mondja, ezt nem akarják, a konzervatívok, a szociáldemokraták akarják ezt, majd erről beszélünk. Tehát én nem vagyok ilyen nagy védelmező ennek, hogy ennek benne kell maradnia, és a generikák esetében ezt már szabályoztuk, itt is megfordítottuk a bizonyítás terhét, ez nagyon fontos, és a generikus gyógyszerek kikerültek ebből. Figyelembe vettük azt, hogyha Indiából Dél-Amerikába szállítanak, az Európán keresztül történik, akkor itt semmilyen e, gond nem lesz, ezt szeretném tisztázni, de összefügg, összességében szerintem sikerül majd jutnunk. Még egy e, mondatot mondok, a február 28-ai szavazás maradhat az IMKO-ban, és májusban szavazunk a plenárisan erről. Köszönöm. hoffe, dass meine... És remélem, hogy a kollégáim támogatnak majd az adatfeldolgozási javaslatomban. Itt nyomást kell gyakorolnunk, mert a vámhatóságokat, hogyha szeretnénk megkímélni a túlzott munkától, akkor az adatfeldolgozásra kell koncentrálnunk, és ezért van az, hogy inkább nyomást kellene gyakorolnunk a határidőkkel kapcsolatban, hogy nem tudom, a bizottságnak ez hogyan tetszik majd, de a fám hatóságokat támogatnunk kell. Köszönöm. Okay, well thank you very much for that. Yes. Köszönöm. Azt gondolom, hogy a szavazás február 29-én lesz leginkább, vagy legvalószínűbb, de majd a titkárság ezt pontosítja. Tudom, hogy itt volt a Dán elnökség képviseletében. Még itt van? Itt van. Akar valamit mondani a Dán elnökség képviseletében? Asszonyom, szerintem elég jól haladunk, nem? Tetszik neki. Jó. Én Kopenhágában találkoztam a szakminiszterrel, és kifejtette, hogy érdekeltek abban, hogy ezt a témát vigyük tovább, amennyire csak lehetséges. Köszönöm tehát azoknak, akik itt hozzászóltak, az előadónak, az árnyék előadóknak, Hedasszony helyett Gephardt asszonynak, ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Következik a szavazás. Ivanova asszony témája, ez az MV szakbizottság részére egy vélemény. 136 módosítóról kell szavaznunk. Ivanova asszony csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint speciális gyermekeki célokra szánt élelmiszerek. Megadom Ivanova asszonynak a szót, aztán az árnyékelődőknek is, hogyha akarnak szólni, de minél hamarabb szavazzunk. Ivanova asszony. Thank you, Chair. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az árnyékelődőknek. az együttműködésüket. Voltak komoly kérdések ebben a témában, a diétás, a sportitalok, illetve a babatápszerek definíciója, a diétás élelmiszerek koncepcióját én amiatt támadtam, hogy úgy gondoltam, hogy nem volt megfelelő szintű fogyasztóvédelmi rendelkezés tagállamokban, gyakorlatilag bármit lehetett volna diétás ételnek kinevezni, és így a fogyasztók nem lettek volna megvédve. A fogyasztó termékek, illetve sportcélú termékek esetében pedig eh, bizonyítékot várunk el arra, hogy ilyen hatásai az élelmiszernek ténylegesen eh, vannak. Szeretném megnyugtatni a kollégákat eh, arra, arról, hogy ugyanilyen szintű fogyasztóvédelem lesz a kapcsolódó többi területen is, és az ipartól legalábbis annyi információt és fogyasztóvédelmi elkötelezettséget elvárunk, mint ami a korábbi jogszabályok alapján elvárt volt. A blog szavazásokat kérem szavazzák le, és csak az utolsó blog szavazást tudom támogatni, amely az alacsony kalóriás étrenddel kapcsolatos módosítókról szól. Köszönöm az Inkó titkárságnak a nagyon profi segítséget. Azt gondolom, hogy ez egyik legjobb szakbizottsági titkársága van ennek a, ennek a szakbizottságnak az egész parlamentben. Köszönöm. Egyetértek Ivanova asszonynal abban, amit a titkárságunkról mondott. E, nem tudom, az árnyék előadók akarnak még valamit mondani, Szerenova asszony. Poděkovat paní Ivanove, za spolupráci. Köszönöm, én csak röviden szólnék ehhez a témához. Köszönöm Ivanova asszonynak az együttműködést. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog tényleg az volt, hogy a fogyasztók érdekeit megvédjük. Nyilvánvalóan voltak résztémákban eltérő álláspontok, majd kiderül, kinek van a többsége, ki, ki mellett van a többség a szavazás során. Pavanova asszony. I also would like to thank Mrs. Ivanova for the wonderful... Köszönöm én is, köszönöm Ivanova asszonynak eh, a nagyszerű munkát. Eh, ez a vélemény eh, tényleg komoly technikai kérdéseket tárgyalt, és nehéz téma volt, nagyon sok lobbizásnak kellett ellenállnunk, és ő ezt elég jól meg is tette, a fogyasztók érdekében ellenállt a lobbistáknak, azt gondolom, hogy a, ennek a háznak ebbe az irányba kell a jövőben is működnie. A fő envi raportőr álláspontját támogatom, és remélhetőleg mi is nagy hatást tudunk majd gyakorolni az Envi-ben a jelentésre. Van-e még olyan árnyékelődő, aki hozzá akar szólni? Rüle asszony, Szarvini úr. Grazie Presidente, nel ringraziare ovviamente per il lavoro e per l'ascolto. La penso in maniera completamente... Köszönöm, én is eh, gratulálok, eh, és köszönöm eh, ezt a véleményt. Eh, Olaszországban eh, 150 ezer gluténérzékeny személy él, akinek nagyon oda kell figyelnie az élelmiszer fogyasztására. Az ő szövetségük szerint, és ez nem politikai vélemény, ráadásul a szakemberek is megtámogatják ezt a véleményt, tehát a vélemény szerint ez a bizottsági javaslat minden olyan biztosítékot és eddigi eredményt aláás, amit a gluténbetegségben szenvedő emberek eddig élveztek. Eh, eh, ezek nem vegetáriánusok, ezek nem eh, saját önszántukból változtatták meg az étrendjüket, hanem egészségi okokból kifolyólag kell, egy nagyon súlyos betegség miatt kellett megváltoztatniuk az étrendjüket. Én azt remélem, hogy a szakemberek véleménye végül is támogatást fog nyerni. Európában 5 millió ember szenved ebben a betegségben, és ez az irányelv konkrétan veszélyezteti ezeknek az embereknek az egészségét. Remélem, hogy az Európai Bizottság még egyszer átgondolja, hogy mit javasol. Remélem, hogy odafigyelnek az én módosítóimra, nem politikai jellegűek, szakmai, eh, támog, eh, szakmai támogatással nyújtottuk be ezeket a módosítókat. Köszönöm, mondja az elnök. Kicsit máshogy néz ki a szavazólista, ahogy, mint ahogy szokott. Vannak blokk szavazások, amelyek Eh, arra vonatkoznak, hogy bizonyos élelmiszer kategóriákat vagy bevegyünk a hatály alá szövegnek, vagy kivegyünk onnan. Eh, meglátjuk, hogy mi történik egyes eh, blokkszavazások után. Tehát kicsit más lesz a dolog, mint eddig szokott lenni. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Kérem az árnyék előadókat, hogy nagyon egyértelműen mutassák, hogy hogyan kell szavazni. Az első blokk Az első blokk mellett kérem, aki támogatja, most emelje fel a kezét, akkor azt gondolom, hogy ezt már is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Az első blokk szavazás az önök szavazó listája szerint. Megnyitom a szavazást. Everyone's voted. The vote's closed. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Uh, and that is rejected. Ezt elutasítottuk. Tehát eh, ezek a fajta élelmiszerek, amelyekre az első blokk szól, nem kerülnek eh, a hatája alá ennek az irányelvnek. Eh, a glutén intoleráns emberek élelmezési céljait szolgáló élelmiszerekről fogunk most blokkszavazást tartani, tehát ki támogatja, hogy a hatája kiterjedjen ezekre az élelmiszerekre is a módosítóknak illetve az irányelvnek. Kérem, hogy szavazzanak. Cards, but only people have voted, so okay, the vote's closed. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk akkor. Ebben az esetben blokkszavazás következik az Nyolcas oldalon levő blokkról szavazunk, ez a testsúly csökkentést eredményező élelmiszereknek a, az irányelv hatája alá való behozása. Tehát megnyitom a szavazást az energiaszegény étrendekről, étrendbe tartozó élelmiszerekről. So the vote is closed. Uh, and that's rejected. Comprehend. Ezt is elutasítottuk, ezt a blokkot következik. Tehát a 98-as és a 61D kiesnek. Most testcsúcsökkenést okozó élelmiszerek, vagy fogyókúrás élelmiszerek blokkjáról szavazunk, tehát az erre vonatkozó módosítókról, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ezt elég nagy többséggel elutasítottuk. Ez azt jelenti tehát, hogy megyünk tovább, a 68-as módosító következik, 68, 69, 70, Pitella úr és Salvini úr, megnyitom a szavazást, 68, 69 és 70-es módosítókról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk szintén. Akkor megyünk tovább. 71, 72-es, 73-as módosítók, ezek is egyformák. Ki van mellette? Ellene. Tart, ezt akkor elfogadtuk. 74-es módosító mellette ellene, ezt is elfogadtuk. Jön egy újabb blokkszavazás, az összes gyermekek részére készített tejjel kapcsolatban. Tehát ez is egy blokkszavazás lesz, megnyitom a szavazást. The vote's closed. That's rejected. And so we now... Ezt is elutasítottuk tehát, megyünk tovább, a következő blokk következik. 13-as oldalon van. Intended to meet expenditure e, ez olyan élelmiszerekre vonatkozik, amelyek intenzív eh, izomerőfeszítések eh, által okozott igények kielégítésére szolgálnak. Tehát az ilyen élelmiszer kategóriát behozzuk-e a hatája alá az irányelvnek, erről szavazunk, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Megyünk tovább. A 85-ös Weisgerber módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 11-es módosító raportőrtől mellette ellene ezt elfogadtuk. Akkor megyünk egy újabb eh, blokkhoz, a nagyon alacsony kalóriájú étrend, ki van mellette, ellene, ezt elfogadtuk teljesen egyértelműen. Úgy tűnik, hogy ez első olyan eh, módosító tömb, amit elfogadtak. Megyünk tovább a 12-es és a 101-es eh, módosító, ki van mellette, ellene elfogadtuk. Megint csak van egy blokkszavazásunk, eh, amely a vitaminokról eh, és egyéb anyagokról szól, ásványi anyagokról és egyéb anyagokról. Ki van mellette? Ellene? Ezt egyértelműen elutasítottuk. Megyünk tovább, 109-es és 110-es módosító következnek. Ki van mellette? Ellene tart, elfogadtuk. 13-as módosító raportőrtől mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 113-as me mellette ellene elutasítottuk. 118-119 mellette ellene elfogadtuk. 120-as, mint adalékszöveg mellett, megnyitom a szavazást 120-as módosítóról, amely egy kiegészítés. Lezárom a szavazást. Ezt 22-18 arányban elfogadtuk. Tehát ez egy kiegészítés, egy szövegkiegészítés. 121 és 134 következnek, egybe szavazunk róla, Szelenova asszony módosítói, blogban szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk két eh, szavazattal. Ehm, Kozüznik 126-osa eh, következik mellette, ellene, ezt egyetemen elutasítottuk. 122-es módosító, 123-as, 124-es gyakorlatilag megegyeznek, ki van mellette, ellene. Ezt is elutasítottuk. A 125-ös következik részenként. Az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene elfogadtuk, második rész mellette ellene ezt is elfogadtuk. 16-os módosító raportőrtől mellette ellene elfogadtuk, 17-es mellette ellene ezt is elfogadtuk. Következik a 129-es Salvini úrtól mellette ellene ezt elutasítottuk. 135-ös, 137-es, megnyitom a szavazást 135-ösről és 137 ösről Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. 136-os megint csak Salvini úré mellette, ellene, ezt elutasítottuk. 139 Pitella úr mellette, ellene, ezt meg elfogadtuk. 18-as a raportőrtől mellette, ellene, ezt elfogadtuk. A hármas kompromisszumos módosító következik mellette, ellene. Elfogadtuk. 141-es vernyóasszonytól megnyitom a szavazást, 141-esről szavazunk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. No, I'll, Can we do that again? Túl korán zártam le a szavazást, szavaztak volna még emberek elnézést. A tisztesség kedvéért újra szavazunk. A 141-esről. Arra számítottam, hogy gyorsabban szavaznak, így aztán hamarabb befejeztem a szavazást. Öten nem szavaztak, és lehet, hogy ez változtatott volna. El, utasítottuk négy szavazattal. 143-as következik raportőr mellette e, ellene elfogadtuk, 151 és 152 mellette ellene ezt elutasítottuk, 153-as, 154-es módosítók mellette ellene ezt elutasítottuk. 19-es a raportőrtől megnyitom a szavazást, e, tehát a 19-es módosítóról szavazunk. Uh, the vote is closed. Zárom. That's carried. Ezt elfogadtuk. A négyes kompromisszumos módosító következik mellette, ellene elfogadtuk. Megyünk tovább, eh, preambulum bekezdések egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodó kompromisszumos, kettes kompromisszumos, eh, erről elektronikusan szavazunk, tehát a kettes kompromisszumosra megnyitom a szavazást. The vote's closed. Sorry, we're so mesmerized to find 40... Eh, a, már is 41-en vagyunk. Azt gondolom, hogy ennyien soran voltak még ebben a bizottságban. 22 eh, mellette 19 ellene, tehát elfogadtuk a, komprom- a kettes kompromisszumot. Eh, hármas módosító következik. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóról. That's carried by 28 to 13. Amendment 36. Ezt elfogadtuk. 36-os módosító következik mellette. <laughs> Amendment 36. 36-osról szavazunk. Favor. Tehát mellette ellene elfogadtuk. Azt hiszem, hogy akkor a második változat kiesik. 42-esről nem szavazunk, 4-es módosító mellette ellene elfogadtuk. Következik a 43-as és 45-ös módosító. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás következik. The vote is closed. Lezárom, elutasítottuk ezeket a módosítókat. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító megint csak kiegészítő szövegről van szó, gondolom elfogadják a szóbeli módosítást mellette, ellene elfogadtuk. E, ekkor kiesik az 50-es, 48-asról és 49-esről szavazunk mellette, ellene elutasítva, 55-ös mellette, ellene elutasítva, hetes a raportőrtől, megnyitom a hetesről a szavazást. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 63-as módosítóhoz van egy szóbeli módosító. Van, aki ezt benyújtja? ki kéne, vagy fel kéne olvasni az EPP nevében ezt a szóbeli módosítót. Ivanova asszony következik. Itt csak a pontosság kedvéért szeretnénk egy módosítót módosítani. Children should be regulated under general food law, such as regulation number 1924 of 2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods. And then we say which are the other regulations és aztán utalunk még a többi rendeletre is, amelynek be kellene tartani a szabályokat. A 1169-es a 2011-es évben, emellett a 1925 per 2006-os rendeletre utalunk, ez a vitaminokról, ásványi anyagokról és egyéb adalékanyagokról szól, és a 2002 per 46 per EK irányelvre utalunk még, amelyet 2002. június 10-én fogadott el a tanács, és ez a tagállamok jogharmonizációjáról szól. Van-e valakinek ellenvetése? Nincs. akkor szavazunk erről a szóbeli módosítóról, illetve a módosítóról kiegészítve a szóbeli módosítóval. Akkor ezt 26-15 arányban megszavaztuk. Egyébként a titkárság eh, eh, azt mondja, azt üzeni a eh, benyújtónak, hogy ezt valószínűleg lábjegyzetben is el, lehet volna, el lehetett volna intézni. E, következő módosító mellette ellene. E, elfogadtuk. 65-ös, e, 66-os következik mellette ellene. Ezeket elutasítottuk. 67-es raportőrtől mellette ellene ezt elfogadtuk. Akkor most következik a végszavazás, ezt pedig elektronikusan fogjuk megtenni, tehát megnyitom a szavazást, végszavazás. Does our 41st member want to vote? No. All right. Vote is closed. Lezárom a szavazást. And that is carried by 35... 35 szavazat mellette, egy ellene és négy tartózkodás Ivanova asszonynak. Köszönjük a munkáját, és reméljük, hogy az MB bizottságban védelmezni tudja majd az álláspontunkat, és köszönöm minden 41 képviselőknek, akik ilyen nagy számban megjelentek ebben a szakbizottságban. Megyünk tovább a következő szavazás. Eljach Rita Korhola és Schwab úr a beszél helyette. Korhola azt, az elnézéseket kéri, még mindig alelnöke ennek a szabizottságnak, de Finnországban óriási választási eh, győzelmet aratott, ők adják majd az eh, a államfőt, ezt ünnepli most is, és ezért e, e, nincs itt. Any of the shadows want to comment? Árnyék előadók akarnak mondani valamit? Nem? Akkor kezdjük. Right. So, uh, this is the vote then on the... Tehát akkor a barangolás a roaming csomagról, annak az átdolgozott verziójáról fogunk szavazni. Egyes cikk 95-ös módosító. Megnyitom a szavazást a 95-ösről. Lezárom. Elutasítottuk. 96-os hettasszonytól. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kérem, kicsit gyorsabban szavazzanak, mert elég sokat teendőnk. De Jong 97-es módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Két szavazattal. 99-es hettasszonytól. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Most pedig százas következik, szóbeli módosító, valami itt látható a szavazati listán, mellette ellene elfogadtuk. A többi tehát kiesik, és következik a 102-es mellette, ellene elfogadtuk. 103-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 105-ös Abad úrtól. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tehát a 104-es kiesik. Egyes kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. 110-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Elutasítottuk. 111-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-19 arányban. 112-es következik, mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 113-as mellette ellene elfogadtuk, 114-es mellette ellene elfogadtuk, 115-ös mellette ellene elfogadtuk. 116-os következik. 116-os tehát, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 117-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 118-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, elutasítottuk. 120-as mellette, bocsánat, megnyitom a szavazást, javítja magát az elnök. Schwab csak egyszer lehet szavazni, akárhányszor nyomja meg a gombot, az eredmény pedig elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát a 18-as kompromisszumos módosítóról megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 124-es következik De Jung úrtól, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító. Azt hiszem, hogy itt kézfeltartással szavazhatunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene elfogadtuk, 136-os Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 137-es mellette, ellene, elutasítottuk. 138-as mellette, ellene, elutasítottuk. 139-es mellette, ellene, elutasítottuk. 140-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 141-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 142-es, ha jól látom, akkor ez ugyanaz, mint a 137-es. Rendben, tehát akkor ezt már elutasítottuk. 143-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 145-ös. Mellette ellene elutasítottuk. 146-os mellette azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell, tehát a 146-ost lezárom a szavazást, elutasítottuk. 17-es, mellette ellene elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 20-as mellette ellene elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Akkor a 158-as következik, ha jól látom. Mellette ellene elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni fogjuk, tehát megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumról. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor itt van a többi módosító, amiről szavaznunk kell. 160-as mellette, tehát bocsánat, meg kell nyitnunk a szavazást a 160-asról. Lezárom. Elutasítottuk. 159-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 161-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 165-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 162-es. Megvan akkor az is. Ezek kiesnek, tehát grat- gratulálunk Tónasszonynak, meg változtatta a kompromisszumot, 167-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk két szavazattal. Hetes kompromisszum mellette. Azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Ezárom. Elutasítottuk. Úgy látszik, hogy a frakciók megváltoztatták a véleményüket. Ezt még egyszer ellenőrizni szeretném, hogyha megengedik. Hiszen a hetes kompromisszumos módosított támogatta a néppárt, az ALTA, az ECR és a zöldek, de most úgy tűnik, hogy ezzel ellentétes az eredménye, megváltoztatták a véleményüket, vagy a szavazati lista volt helytelen. Hát csak ellenőrizni akartam. Tehát a hetes kompromisszum. Nem, nem, egyértelmű volt, igen. Csak azért kérdeztem, mert úgy tűnt, hogy sokan támogatták, aztán csak 14 szavazatot kapott. De hát úgy tűnik, hogy mindenki megváltoztatta a véleményét. Nézzük, 170-es, 170-es következik. Megnyitom a szavazást a 170-esről. Lezárom. Elutasítottuk. 171-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 173-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem, nem. Most zárom le. Elutasítottuk. 177-es. Megnyitom a szavazást próbáljuk meg megtartani a lendületet. Lezárom, elutasítottuk, 169-es, 169-es, lezárom, leutasítottuk, akkor megint szerencsére lesz tónasszonynak? Igen, nézzük. A 168-as mellett ki van, ellene, Elfogadtuk. Köszönöm szépen, Túnasszony. Az összes többi pedig kiesik. 180-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 181-es kiesik, 182-es ugyanaz. 183-as következik mellette, ellene elfogadtuk. 184-es mellette, ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 187-es mellette, ellene elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 200-as következik, mellette ellene elfogadtuk, 201-es mellette ellene elfogadtuk, 10-es kompromisszum. Erről kell szavaznunk. Lezárom elfogadtuk. A Most pedig a 211-es következik. Elutasítottuk. 212 mellette ellene elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Most akkor rátérünk a 2020 es mellette ellene, tehát az elfogadtuk. A 21-es sokafogyottá válik, 12-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Kettőszázhuszonnyolc. Megnyitom a szavazást a kettőszázhuszonnyolcasról. szavazás lezárom. Elutasítva. 229. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 230 mellette, el, el tartozkodik elfogadtuk, 231 mellette, ellen el, tartozkodik elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette, ellen el, elfogadtuk, 238 mellette, ellene elfogadtuk, 239 mellette ellene elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 246 mellette ellene elfogadtuk, 247. A szavazás megnyitom a 247-esről. A szavazás lezárom elutasítva, ugyanez, mint a 248, okafogyottá válik így, 249 mellette, ellene, mellette, 249 ellene elfogadtuk, 250 mellette, ellene elfogadtuk, 26 mellette, ellene elfogadtuk, 251 a szavazást megnyitom a 251 esre The vote is closed. Szavazás lezárom. Elutasítva. 252 mellette. Ez megnyitom a szavazást. Szavazás lezárom. Ezt is elutasítottuk, tehát a 15-ös kompromisszum következik. Mellette ellene elfogadtuk, így rátérünk a 261-es módosítóra, a szavazást mentem a 261-esről. Lezártam, elutasítva 262. A szavazást megintem a 262-esről. Lezártam, elfogadtuk 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 28-as módosító jelentés készített mellette ellene elfogadtuk. 277-es kiegészítésként mellette ellene elfogadtuk. 276-os okafogyottá vált, 279. A szavazást megtem a 279-esről. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 278. A szavazást megnyitom. Lezártam elutasítva. 281-es a szavazást megnyitom. The vote is... Lezártam a szavazást. Elutasítva 280. A szavazást megnyitom. closed. A szavazást lezártam, elutasítva. 282-es mellette ellene elfogadtuk. 281 okafogyottá vált, 285-286 Kreuzmann kombinálva a szóbeli módosítóval az okafogyottá vált, akkor több is okafogyottá vált. Most 287-es következik mellette, ellene tartozkodik. 288 mellette, ellene elfogadtuk. 289 mellette, ellene elfogadtuk, 290-es mellette, ellene elfogadtuk, 29-es mellette, ellene elfogadtuk, 291-es mellette, ellene elfogadtuk, 293-as. A szavazást megnyitom a 293-asról. A szavazást lezárom, elutasítva 294, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam, elutasítva. 295 mellette ellene elfogadtuk. 292 okafogyottá vált? Igen. 296. A szavazást megnyitom. Lezártam elutasítva, 297, a szavazást megnyitom. Lezártam, elutasítva, 298, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Ugyanaz a többség. 299. Ki van mellette? Ellene? elutasítva, 300 mellette, ellene elutasítva, 301 mellette, ellene elutasítva, 302 mellette, még egyszer, 302 mellette, ellene, elutasítva egyértelműen, 303 mellette, ellene elfogadtuk. Preambulum bekezdés, 19-es kompromisszum, ezt ellenőrizzük. 19-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és ezt elfogadtuk. Így a 33-as módosító jön. Ki támogatja a 33-ast? Ki ellenzi? elutasítva. 34-es mellette ellene elutasítva. 35 francia verzió, ez egy nyelvi változatás, 36-os módosítás mellette ellene elutasítva, 37 mellette ellene elfogadtuk, 38-as mellette ellene elutasítva, 39 mellette ellene elfogadtuk, 40-es mellette ellene elfogadtuk, 41-es mellette ellene elfogadtuk, 2-es módosító jelentéskészítőtől mellette elfogadtuk, 3-as mellette ellene elfogadtuk, 4-es mellette ellene elfogadtuk, 42-es mellette ellene elfogadtuk, ellenőrizzük ezt a 44-est. 42-est javítja magát az elnök, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezártam, elutasítva. A 42-est elutasítottuk. 43-as mellette ellene elfogadtuk, 44-es Nézzük meg a 44-est. Ezt elutasítottuk. Szerintem. Igen, elutasítottuk. 45-ös. Mellette. Ellene. Elutasítva. 5-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene elfogadtuk, 47 mellette, ellene elfogadtuk, 6-os mellette, ellene elfogadtuk, 49-es mellette, ellene szerintem a 49-esről elektronikusan szavazunk, szavazást lezárom, 20-20 elutasítva, 50-es módosító a szavazás megnyitom az 50-esről. Lezártam a szavazást, elutasítva. 51-es. Szerintem ezt elnőrizzük, az 51-est. Szavazást lezártam. Elfogadtuk 20-18 arányban. 52. De Jong. A szavazást megnyitom az 52-esről. Uh, that's rejected. Amendment 53. 53. De Jong. Mellette. Egy kicsit fel kell gyorsítanom, mert ellene elutasítottuk. 54-es De Jong mellette. Ellene ugyancsak elutasítva. 55 Salvini mellette. Ezt ellenőrizzük, 55-öst, a Salvini féle módosítót. Szavazás lezárom, elutasítva két szavazattal. 56-os De Jong mellette, ellene, elutasítva egyeteműen. 58-as Rosfor mellette ellene elfogadtuk. 57-es Engström és mások mellett ellene elfogadtuk. 59 mellette ellene elfogadtuk, 60 mellette ellene elfogadtuk, 64 mellett 64-es mellette ellene elutasítva, 61 mellette, ellene utasítva, 62 mellette, ellene elutasítva, 63 mellette, ellene ugyancsak elutasítva, 65 mellette, ellene, ezt elfogadtuk, 66 mellette, ellene elutasítva, 67 mellette ellene elutasítva, 68-as mellette ellene elutasítva, 69-es mellette ellene elutasítva, ellenőrizzük, rendben, a 69-est ellenőrizzük, Turunán asszony módosítója. A szavazást lezártam. Igazuk volt, elfogadtuk 21-19 arányban. 70-es Rosfor, tehát 70-es Rosfor, megnézzük elektronikusan. A szavazást lezártam, elutasítva. 71-es De Jong, aki támogatja, aki ellenzi. Ezt elutasítottuk. 72. De Jong mellette, ellene. Elutasítottuk. 73. Mellette, ellene. Elutasítva. 74-es mellette, ellene elutasítva. 75-ös mellette ellene elfogadtuk. 7-es mellette ellene elfogadtuk. 76 okofogyottá vált. 77 mellette ellene elutasítva. 78 mellette ellene elfogadtuk. 79 mellette, ellene elfogadtuk, 80 mellette, ellene mellette ellene elfogadtuk, 81 81 mellette inkább nézzük meg elektronikusan is a 81-est A szavazást lezártam, és elfogadtuk 22-16 arányban. 82 mellette, ellene elfogadtuk, 8-as mellette, ellene elfogadtuk, 83 mellette, ellene elfogadtuk, 9 mellette, ellene elfogadtuk, 84 mellette, ellene elfogadtuk, 85 mellette, ellene elfogadtuk, 86 mellette, ellene, elfogadtuk, 87 mellette, ellene, elfogadtuk, 84 mellette, ellene, elfogadtuk, 89 mellette, 89 ellene, elutasítva. 91-es mellette, ellene, elutasítva, tíz mellette ellene elfogadtuk, a 90-es okkal okafogyottá vált, 92 mellette ellene elutasítva, 93 mellette, szerintem azt inkább ellenőrizzük a 93-ast. A szavazást lezártam, és elfogadtuk 7 plusz szavazattal. 94-es módosító, 94. A szavazást megnyitom a 94-es módosítóról. Um, so the vote is closed and that is rejected. A szavazást lezártuk és ezt elutasítottuk. Most pedig a teljes vélemény szavazásra kerül elektronikusan. A szavazást megnyitom a teljes véleményről. Closed. Szavazást lezártam. És elfogadtuk 34-5 arányban egy tartózkodással. Köszönöm szépen Korhola asszonynak távolétében is. Koszodlik úr, csak egy rövid megjegyzésem lenni, és egy javaslatom is lenne. Pane předsedo, já bych eh, chtěl eh, lenne, a következő javaslatot szeretném tenni a szavazást illetően. Ma gondolnunk kellene, a, illetve álláspontot kell elfoglalnunk a informális mandátumról is, a motorkerékpárokkal kapcsolatban. Nem kellene viszont ma szavaznunk, hiszen az egyik kritérium az az, hogy nincsenek jelentős különbségek a parlament és a tanács véleményei között, és eh, ezért úgy vélem, hogy Well, you rather anticipate to the next item, because I see there are one or two people going, and we do need to have 21 votes in favour of a mandate. Ön pedig kicsit elébe szaladt ennek az egész témának. 21 szavazatra van szükség egy mandátum elfogadásához. Tehát először is kérdezzük meg Van de Kamp urat, bizonyára meghallgatta önt, egyébként is nyilván beszélt volna önnel, vagy meghallgatta volna. Van de Kamp úr azt javasolja, hogy kapjon kapjon egy mandátumot tárgyalásra a tanácssal az L rendelettel kapcsolatban. Öné a szó. Zsír. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudatában vagyok annak, hogy mi a parlament álláspontja vagyis az, hogy a két olvasat irányába szeretnénk elmozdulni, de mégis azt javasolnám ma, hogy egy olvasat legyen, ugyancsak, ugyanis ez egy nagyon technikai jellegű dosszié, amelyben nagyon sok technikai részlet van, amiről tárgyalni kell, és a technikai részletek tekintetében különbözők a vélemények, és hogy a folyamatot meg lehessen gyorsítani, ahogy Pancéri óra az ő is elmondta, tehát legyen egy, egy olvasat, ezt szeretnék, hiszen ez az ipar számára is nagyobb átláthatóságot eredményez, jobb a környezet számára, és az EU világpiacon betöltött szerepének is jobb, hiszen egyetemű lesz a szabályozás. Köszönöm szépen! Well, Mr. has already made the point that he considers that the dossier is not yet ready. Já děkuji, já, já kolegovou pozici úplně, úplně chápu, ale podle mých informací... Köszönöm, elnök úr, meghallgattam a kollégának az álláspontját. Az általam rendelkezésre álló, vagy a nekem információs Nekem rendelkezésre a információk szerint mi kértünk annak idején hatástanulmányt, szerintem érdemesebb ezt a hatástanulmányt elkészíteni és elolvasni, mielőtt beszélünk a tanácssal. Gebhardt asszony, köszönöm. E, sietünk, mert ugye többen el kell, hogy hagyják a termet. Általában az én frakcióm nem szereti az első olvasatbeli megállapodásokat, de ebben a technikai kérdésben, ebben a, ebben a szakmai kérdésben mondtuk, hogy kivételesen hajlandóak vagyunk arra, hogy ezt a két jelentést első olvasatban elfogadjuk Peter úr és Van den Kamp úr jelentését. Köszönöm. Van den Kamp úr kívánna valamit mondani. Igen, csak röviden reagálok a kollégák, kollega által elmondottakra. Az a hatás tanulmány, amiről ő beszél, az a tárgyalásnak része, tehát a csomag részét képezi, nem nem lesz olyan hatástanulmány, amit aztán nem készítünk, nem használunk fel. Tehát ön azt mondja, hogy a tárgyaló csapat figyelembe veszi majd a hatástanulmányt, ugye? Igen. Rüle asszony. Den Versuch in einem First Reading Agreement. Igen, köszönöm. Támogatjuk mi is azt a javaslatot, hogy első olvasatban érjünk el megállapodást. Vannak jó érvek a hatástanulmányban az első olvasat mindig problémákat jelent, mert nincs lehetőség tárgyalni a tanácssal, de azt gondolom, hogy a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban volt már egy ilyen precedens. A kompromisszumra kell lehetőséget hagyni. Ha nem sikerül a kompromisszum, akkor egyszerűen a plenárisra megyünk az ügyjel. Köszönöm, Pancéri úr mm, nincs itt, a Pancieri úr beszél, nevében beszél, ugye? Well, in which case we'll vote electronically on the two proposals. Akkor a két javaslatról géppel szavazunk. 21 szavazatra van szükség, tehát többség kell, hogy megszavazza. Külön fogunk szavazni inkább, mert lehet, hogy más lesz az eredmény. Az első szavazat, az arról, szavazás az arról fól, hogy a motorokkal kapcsolatos tárgyalásokat elkezdjük-e. The vote is, there are 24, 21 people voting, is that what? Yes. Can I vote? I'm allowed to vote on this thing. Am I allowed to vote on this? Okay. The vote's closed. Lezárom a szavazást. 19-en vannak mellette, és hárman ellene, tehát megvan a mandátum, nincs meg a mandátum, nincs meg a mandátum, de lehet, hogy legközelebb fogunk tudni adni. A traktorokról szavazunk most. The vote is open on tractors. The vote is... Anybody else? Vote is closed. Lezárom a szavazást. 23-an eh, mellette, tehát eh, Pancéri úrnak megvan a mandátum, a tárgyalási mandátum, a felhatalmazása. Right, thank you very much for that. Köszönöm. Megyünk tovább. Bilen úr és Rosfor úr, mivel a asszony jelentéséről elhúzódott a szavazás, ezért most igen kevés időnk maradt. Tudom, hogy a bizottság itt van, és be tud számolni a hatástanulmányról. Éppen ezért én örököz fordulok most a két raportőhöz, Billen úrhoz és Rosfor úrhoz, és azt mondom nekik, hogy a kettőre alapos vitára nem lesz idő. Az teljesen nyilvánvaló, hogy mind a kettőt nem tudjuk alaposan kivesézni. Ugyanakkor a hatástanulmány ügyben itt van a bizottság, meghallgatjuk-e azt, és aztán majd később adunk lehetőséget arra, hogy a megbeszéljék a szárnyék előadókkal, és Rosfor úr témájára pedig fél óra maradna a bizottság. Tudom, hogy nem ez a legjobb megoldás, a bizottság ezzel egyet tud érteni, remélem. Would it mean that we should also postpone the deadline? Ez azt is jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határideje is kitolódik? Mert korábban február 28-áról volt szó.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 tehát felsoroltam, hogy kik vannak itt és kik nincsenek itt. Nincsenek itt az árnyékelődők igazándiból. Tehát nem nagyon tudják ezt megbeszélni. Nyilván majd egy új időpontot találunk. Ha az árnyékelőadói hajlandóak arra, hogy alaposan megvitassák a módosítókat, akkor utána ez a vélemény. Akkor az egészet elhalasztjuk, ugye? akkor halasszuk el ezt az egész témát, amit sajnálok. De a koordinátorokat pedig arra kérem, hogy a következő ülésünkre próbálják meg összetrombitálni az árnyék előadókat. Tudom, hogy hétfőn délután többeknek nehezükre esik még itt lenni. Look, why don't, why don't you open the discussion? Let's present it, let's see how we get on. But I... Hát akkor akkor kezdjük el mégis, jó? Mondja el, amit akar Billen úr, e, a javaslatot mutassa be, kezdjük el ezt ma, de mindenképpen időt kell hagynunk Rosford úrnak is. E, system IMI obecnie Köszönöm. Az IMI e, rendszer, amely az információs cseréről szól jelenleg, belső piaci információs rendszer. Ez egy bizottsági határozat és ajánlás keretében működik. Nincs egységes jogi alapja ennek az információs rendszernek, ami azt gondolom, hogy útjában áll annak, hogy a rendszert kiterjesszük. Márpedig napi szinten is jó együttműködési eszközé vált ez a tagállamok igazgatási eh, szervei eh, részére, és eh, lehetővé teszi, hogy különböző nyelveken információt cseréljenek a belső piacra vonatkozó témákban. Több dolgot meg kell fontolni. Az egyik az a normális, az átlagos jogalkotási folyamat, a jelenlegi javaslat egy egységes jogalkotási eszközt javasol. Ugyanakkor, ha az IMI rendszert ki akarjuk eh, a többi területre is terjeszteni, akkor azt gondolom, hogy eh, további rendeletre, rendeletekre van szükség. Szerintem a delegált aktusokat eh, húzzuk ki, és a kettes mellékletet is. Az IMI rendelet kiterjesztése több szakpolitikai területre, ugyanis az információs rendszerben eh, végrehajtandó változásokat igényel, és azt pedig eh, a szokásos eh, jogalkotási menetben kell jogilag körülbástyázni. Ami az adattárolást illeti, a 13-as cikk beszél arról, hogy mik a az adattárolási körülmények, illetve mik a feltételei annak, hogy hosszabb ideig tároljanak információt, jelenleg 6 hónap a határidő, mivel nincs hatástanulmány ezzel a felvetéssel kapcsolatban, én ezért azt mondanám, hogy maradjunk meg a jelenlegi helyzetnél az adattárolás vonatkozásában. A harmadik a téma az a külső felek hozzáférése az információkhoz. Noha én örülök annak, hogy az IMI rendszer nagyon jól működik a tagállamok közigazgatási szerveinek viszonylatában, a külső felek felé való hozzáférés megadását hatástanulmány nélkül aggályosnak tartom. E, itt ugyanis adatvédelmi aggályok lehetnek, adatvédelmi szempontból kell megvizsgálni ezt a jelentést. E, kapcsolatban állok az Európai Bizottsággal és a soros elnökséggel is. Két ülést tartottunk az árnyékelőadókkal, a jövőben is lesznek ilyen találkozók. Szeretném megköszönni mindenkinek, a konstruktív együttműködést, és nyitott vagyok minden módosító indítványra annak érdekében, hogy kompromisszumot tudjunk kötni a szöveggel kapcsolatban. Mindannyiunk érdekében áll a belső piaci információs rendszer megfelelő működése, mert ez hozzáadott értéket jelent a belső piacon. Ráadásul a fogyasztók számára is megkönnyíti az életet. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Akkor Schwab úr fog hozzászólni. Gebhard asszony, Sáde Móze, nevében Rula és Pávenava asszonyok következnek. Ma Schwab úr, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen eh, Bilán úrnak és Koráca árnyékjelentést tevünk nem tud itt lenni, azért én mondom el helyette a gondolatait, de én is azt hozom az ő véleményében. Először is eh, Bilán úr javaslatai inkább a szöveget gyengítik, mint hogy nem erősítenék, és az együttműködés a határokon átnyúló mobilitás területén a, a szab, szellemi szabad foglalkozások esetében mindenképpen erősítésre szorul, de csak akkor lehet ezt elérni, hogyha az adminisztratív rugalmasság és átláthatóság is megmarad, hiszen csak így tud majd működni ez a rendszer, és csak így lehet a hamis információkat, félreérteseket elkerülni. Ezért eh, Bilán úr javaslatát nem szeretnénk átvenni, hogy legyen egy ilyenfajta információcsere. Az eredeti eh, elképzelést szeretnénk, egyfajta administratív együttműködést szeretnénk eh, megtartani. Másodszorban mi is értjük azt, illetve nem értjük azt, értjük azt, hogy miért akar külső szereplőket kizárni a hatály alól, hiszen ezek a rendszerek nagyon sok személyes adatot generálnak és rögzítenek, és ezért nagyon restriktív módon kell eljárni adatvédelmi szempontból itt. Nem csak arra szolgál ez az adatbank, hogy a nemzeti hatóságok rejtve lépjenek fel, hanem az egyes szerveknek lehetősége kell rendelkezniük ahhoz, hogy az egyes bejegyzéseket valamilyen formában megvalósíthassák. Ami a delegált jogi aktusokat illeti, úgy tűnik, hogy itt konszenzus kezd most már kialakulni. Itt is eh, készek vagyunk arra, hogy itt ezt megtartsuk így, és van még egy kérdés, ami felmerül, még pedig az, hogy miután, mikortól lehet törölni az adatokat. Jelenleg 6 hónap után lehet törölni az adatokat. Az Európai Bizottság ezt szeretné egy kicsit meghosszabbítani, mi ezt kritikusan szemléljük, viszont fennmarad a kérdés, mi pedig az, hogy hogyan lehetne jó megoldásra jutni itt. Az adatvédelmet nagyon fontosnak kell tekinteni ebben a kérdésben. A megbízhatóság, illetve a titkosság, az a az adatok titkossága nagyon fontos, mert eh, most, hogy eh, ez lehet, hogy orvosi nyilatkozatokról van szó, ezeket határokon átnyúlóan adhatják át, ezért a, az adatvédelmet biztosítani kell. Itt is időbeli korlátok érvényesek majd. Hogyha azt szeretnénk, hogy a szakmai képesítés eh, elismerése és működjön ahhoz az kell, hogy az Európai Bizottság valamilyen módon felügyelje az adatáramokat, a harmadik felek hozzáférését korlátozni kell, és ezen kívül a panasztelés lehetőséget is biztosítani kell. Korácsa Bild azt is felírta nekem, hogy egyfajta stressztesztet kell elvégezni majd a rendszeren, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amikor a szakmai képesítésekről, elismerésekről szóló irányelv életbe lép, akkor valóban működőképes legyen ez a rendszer. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Gebhard asszony következik. Igen, köszönöm szépen. Én is elnézést, hogy kell kérjek az jelentéstevőnk nevében, de az ő nevében elmondom azt, hogy ő is üdvözli azt, hogy ezt a javaslatot benyújtották, mert egyfajta jogi bizonyosságot eredményez, amelyel hatékonyan lehet együttműködni, és ezt a rendeletet csak üdvözölni tudjuk ez egy olyan rendszer, amely nagyon sok területen nyitva kell, hogy maradjon, és miután megláttam a módosítókat, azt kell mondjam, hogy én sem tartom azt helyesnek, hogy a hatályt ilyen keményen lehatároljuk, de ezt még majd pontosabban meg kell vizsgálnunk fontos kérdés az is, hogy mi történik az adatvédelemmel, abban az összefüggésben is, hogy külső személyek is hozzáférhetnek mindenhez. Ezt szabályozni kell, tehát hogy szabályozni kell azt, hogy kik férhetnek kívülről hozzá ezekhez az adatokhoz, de itt nem szeretnénk Bilán úr vonalát követni, hogy ezt teljes mértékben töröljük. Akár csak a Solvit és más esetében is külsősök hozzá férhetnek, tehát nem szabad itt abszolút elzárást alkalmazni, erről még beszélhetünk, de természetesen az adatvédelem lényegi szerepet játszik itt nem csak az adatok tárolása alapján, hanem annak tekintetében is, hogy mennyi ideig lehet ezeket az adatokat egyáltalán megtartani. Erről is mi beszélnünk kell. De összességében örülünk annak, hogy foglalkoztatunk ezzel az eljárással, hiszen évek óta beszélünk erről, és most már vége, egy jogi alapot is kapunk erre, tehát mindenképpen jó dolog ez. Köszönöm szépen. Párvanova. Párvanova asszony. Uh, Köszönöm szépen. Nekem is elnézést kell kérnem Lockhart asszony nevében, illetve úr nevében. Azt kérte, hogy mondjam el a véleményét. Szeretne az elnyék jelentéstevő Bilán úrnak gratulálni a rendelettel kapcsolatos munkájához. Nem egyszerű feladat ez, és Lockhart úr véleménye szerint Bilán úr kitűnő munkát végzett, de ezért van egy-két megjegyzése is. Bilán úr megpróbálja megváltoztatni a rendeletet az administratív együttműködésről az adat cserére, ez óriási változtatás. Ezen kívül a belső piac információs rendszer korlátozása nehézkessé teszi majd az alkalmazását a nehezebb ügyekben, mert például a szolvit, vagy a szakmai képesítések elismerése tekintetében. Ezek is nagyon fontos részei a belső piaci információs rendszer működésének, és az tevők ezt a fajta változtatást nem támogatja. Ezen kívül az egyes függelékből való elemek áthelyezése esetében úgy gondolja az, a jelentéstevő, hogy ezt a, az együttdöntési eljárással kellene megtenni, nem pedig a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hogy ezt a bizottság javasolta. Lockard úr szerint ezt tovább meg kellene vizsgálnunk. A jelentés készítő szeretné az, az határidőket is megváltoztatni. A 13-as cikkben Lockhart úr úgy gondolja, hogy ez nem a legrugalmasabb megoldás. Ezen kívül a szakmai képesítések elismerésekről szól irányelv számára és jobbra nagyon szomorítanak meg az adatokat. A 18-as cikk egyes bekezdését támogatja a Logard úr a határidők szorosítását illetően. Ezen kívül ki kell zárni a külső szereplőket a rendszerből, így gondolja a jelentéstevő, viszont Lokár úgy gondolja, hogy ez nem ad elég rugalmasságot a rendszernek, és véleménye szerint fontos biztosítani azt, hogy a külső szereplők semmilyen körülmények között ne, lév, ne férjenek hozzá más jellegű cég vagy személyes adatokhoz a belső piaci információs rendszerben. Rüle asszony az az előnyöm, hogy nem kell felolvasnom, mert én vagyok az árnyék jelentéstevő, és könnyen el tudom mondani a mondandómat. Egyetértek az előttem szólókkal, szeretnék köszönetet mondani a jelentés készülőnek, amiért a kritikus pontokat is kiemelte, és így kritikusan tudjuk megvizsgálni a bizottság javaslatát a külső szereplők, a német pontos kifejezést nem teszem be. Ez egy olyan pont, amelyel, amelynek kapcsán szóba került az Európai Adatvédelmi ö, ö, megbízott is. Jónak tartom azt, hogy Bilán úr ezt a témát ugyancsak felvetette, ahogy ezt javasolták, hogy ezt törölni lehessen, ezt nem lehetséges, mert másfajta megközelítésre van szükség. Ugyanez a helyzet az adattörlés esetében is egy kicsit másképp kell ezzel bánni, hiszen meg kell vizsgálni azt, hogy az adatok milyen célt szolgálnak. Igazából ezek voltak a legfontosabb pontjaim. Köszönöm szépen. Good. Well, thank you all very much. Köszönöm szépen. A jelentést mert Marian Graben itt van, sajnos nincs túlságosan sok időnk. Nem tudom, hogy röviden bemutatkozná, és egy-két rövid megjegyzéssel élne, és aztán talán majd a jelentéstevő felveszi a kapcsolatot, de azt hiszem, hogy lehetőséget kell biztosítanunk önnek arra, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. A mi oldalunkról örülünk. A bélan úr jelentésében, illetve az árnyék jelentéstevők véleményében megjelenő támogatásnak. A bizottság szempontjából az aggájainkat már ugye felvetették az előző hozzászólók. Fontosnak tartjuk, hogy az administratív együttműködés szintje maradjon meg a hatáskör, és ne, ne csökkentsük ezt információcserére, ami a külső tényezőket, külső felépőket illelő, illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az online lehetőség megmaradjon az állampolgárok számára, illetve az üzletek számára. Nem szabad a biztonságot és az adatvédelmet kockáztatni. Ami a bővítési mechanizmust illeti, természetesen továbbra is támogatjuk a delegált aktusok javaslatot, de aggaszt bennünket a kísérleti projektek lehetőségének eltűnése. Jó lenne, hogyha tesztelhetnénk bizonyos dolgokat, és erre lehetőség nyílna, tehát ezt szeretnénk benne tartani a szövegbe. Ami a adatok megtart megőrzésének időszakát illeti, azt hiszem, hogy itt van egy félreértés, hiszen a bizottság javaslatában az szerepel, hogy a személyes adatokat maximum 18 hónapig tartják meg, őrzik meg, tehát ezt megelőzően is törölhetőek a szolgáltatások esetében például a személyes adatokat egy figyelmeztetés lezárását követően azonnal töröljük. Tehát itt annyi szerepel, hogy a releváns időszakokat megtartjuk, ami azonban a szolvított illeti három év az adatmegőrzési időszak, tehát a 18 hónap már csökkent, és erre azonban szükség van valóban, hiszen gyakran visszatérnek hozzánk azok, akiknek a problémája a szolviton keresztül megoldódott, és azt mondják, hogy a megoldást az nem, gyakor, nem ültették át a gyakorlatba. Tehát fontos, hogy egy későbbi fázisban ismét megtaláljuk az adatokat az adatbázisban, és ne, ne, tudjuk, ne kelljen azt mondanunk, hogy sajnos azóta már törölték az adatokat, és így nem tudunk segíteni az adott fogyasztónak. Ezek voltak tehát a megjegyzéseink, és természetesen állunk rendelkezésükre a további közös munkára. Köszönöm. Mr. Bélen úr szeretne rövid összefoglalót tartani esetleg. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseit. Úgy tűnik a körülmények alapján, ugye, hogy egy nagyon rövid vita zajlott. Nem tudom, hogy a határidőket így be tudjuk-e tartani. Különösen azért, mert részletesebb magyarázatot várunk az Európai Bizottság részéről. Úgy gondolom, hogy jó pár eltérő véleményt hallottunk a politikai frakciók részéről. Ezek nem jelentek volna meg, hogyha az Európai Bizottság hatástanulmányt adott volna át számunkra rögtön a folyamat elején, de akkor ezt nem kaptuk meg. A bizottság annyit mond, hogy a jelenlegi státusz quo kodifikációját jelenti ez a javaslat. Szeretném megnézni, visszatekinteni a jelenlegi helyzetre, illetve a személyes adatok védelmét szeretném megvizsgálni. Látni szeretném a jelenlegi határidőket, tehát ugyanezeket a határidőket szeretném megtartani. Köszönettel tartozom Rüle asszonynak a véleményéért, illetve a megjegyzéséért, valamint az adatvédelmi biztos véleményére is hagyatkozom, aki szintén aggáját fejezte ki az Európai Bizottság javaslata kapcsán. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és remélem, hogy részletesebb vitát folytathatunk majd egy későbbi időpontban itt a szakbizottságon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, meglátjuk majd, hogy mit tehetünk, de azt hiszem, hogy egy jelentős tevé, árnyék jelentős tevői ülésre is szívesen eljönne a bizottság képviselő, és akkor majd még megnézzük, hogy a határidők megfelelőek-e, megmaradhatnak-e. Aztán, hogyha további, továbbiakban is vitát szeretnének, akkor azt is meg lehet majd szervezni. Köszönöm szépen, és köszönet a bizottságnak. És most pedig nézzük az utolsó napi rendi pontot, ez pedig egy új eljárás elindítása, a 2011-2020-as fogyasztóvédelmi programra vonatkozóan, és Robert Rochford a jelentéstevőnk. Az a javaslatom, hogy először is Májner asszonynak adjuk meg a szót, aztán egy-egy hozzászólást meghallgassunk, és esetleg további kérdésekre, vitára lehetőséget nyújtsunk majd a későbbiekben. Nem tudom, hogy be akarja mutatni a programot, a jelentéstevő pedig Májnál asszonynak megadhatom a szót egyből. Monsieur le Président, euh, ça me va si on a une demi-heure pour travailler sur le sujet, si, euh, et ça suppose que la Commission... Igen, eh, nekem eh, eh, megfelel, hogyha fél óránk van erre a, a témára. ha nincs annyi, akkor beszéljen most a bizottság, és mi pedig majd egy, kös, egy későbbi időpontban fogunk beszélni erről, de nem akarom, hogy megkurtítsuk nagyon ezt a témát egy picit több időt kapunk a tolmácsoktól, de max 25 percet mostantól kezdve. A legfontosabb része egyébként ennek a témának Miner asszony előadása, remélhetőleg ugyanolyan ügyesen csinálja majd, mint szokta. Jackie Minerről van szó, aki Tarabella úr következik. Később, csak jelezte, hogy beszélni akar. Miner asszony következik. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok röviden fogalmazni. Két eh, bevezető megjegyzésem lenne, amivel talán már is elébe vághatok eh, esetleges kérdéseknek. A 2014-2020-as fogyasztói programról fogok beszélni amely eh, folytatja a 2013-ban kifutó jelenlegi programot, és eh, mindez egy kísérő intézkedése és támasza a eh, fogyasztói agendának, amelyről csütörtökön egy meghallgatást rendez ez a szakbizottság. Sajnos módon nem illeszkednek egészen pontosan, bár ez volt a terv, de a többéves pénzügyi tervvel összhangban E, még az agenda előtt kénytelenek voltunk elkészíteni a saját e, programunknak a e, tervét a költségvetési okok, okokból, de megpróbáljuk összefésülni az agendát a programmal és fordítva. Egy rendeletről van szó, még a korábbi program határozat volt, Igazándiból sok különbség ebből nem keletkezik, azért döntöttünk a rendelet mellett, mert a jelenlegi jogi doktrina alapján, hogyha közvetlen támogatást nyújtunk különböző szervezeteknek, akkor ezt a támogatást egy rendelettel kell jogilag alátámasztani, és ez így illeszkedik az egész költségvetési rendszerhez is. A célkitűzése a programnak az, hogy a fogyasztóvédelmi politikát összhangba hozzuk az Európa 2020-as célkitűzésekkel. Itt vannak a főbb célkitűzések ismertetve ezen a kivetített képen. Különböző forrásokból építkezik a rendszer. A jelenlegi fogyasztói programot vettük figyelembe, illetve egy hatástanulmányt is készítettünk, amely az önök rendelkezésére áll. Emellett konzultáltunk az érdekeltek különböző csoportjaival, a Consumer Policy Network résztvevőivel, akik gyakorlatilag minisztériumi tisztviselők, fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőivel, illetve figyelembe vettük azokat a fontos jelentéseket, amelyek, eh, amelyeket ez a bizottság hozott, a Sejde jelentés, a HED jelentés és eh, egyéb jelentések lehetnének itt megemlítve név szerint. A eh, fogyasztópolitika, fogyasztóvédelmi politika egy új szakpolitikai terület viszonylag az Európai Bizottságon belül. A képviselők is azért látni fogják, hogy jelentős kontinuitás figyelhető meg a most kifutó program és a majdani új program között. Az értékelés fényében megpróbáltuk áramvonalasítani a pénzek elköltését, és újra fókuszálni azokra a dolgokra, amelyekre szerintünk a jövőben leginkább szükség lesz. Ami a költségvetési főösszeget illeti, 197 millió euróról van szó az elkövetkezendő 7 évre, tehát 2014 és 2020 között, ami 175 milliót jelent 2011-es árakon, tehát 175 millió 2011-es árakon. Ez egy nagyon kis mértékű növekedés a jelenlegi 6 éves vagy 7 éves programhoz képest. Leginkább eh, administratív eh, költségekről van szó, eh, administratív ügynökség administratív költségeiről van szó. Ez tehát egy kis program költségvetési szempontból, ugyanakkor oda kell figyelni, észre kell venni azt is, hogy még a jelenlegi gazdasági körülmények között is az Európai Bizottság fent kívánta tartani a pénzügyi forrásokat nagyságrendileg. Mivel viszonylag kis pénzről van szó, olyan területekre akarjuk ezt a pénzt koncentrálni, ahol az Európai Unió tényleg hozzáadott értéket jelent. Menjünk vissza egy picit. Három módon nyújtunk hozzáadott értéket. Az egyik az, hogy végrehajtjuk a már létező jogalkotási anyagokat. Itt megemlítendő a RAPEX, amely egy gyorsriasztási rendszer, a termékfelelősségi, termékbiztonsági irányelv hívta ezt életbe. Emellett olyan fellépésekre kívánunk áldozni, amelyek csak európai szinten léphetőek meg. Például itt a határon átnyúló tranzakciókra gondolok. Tehát támogatjuk az európai fogyasztói központokat, amelyek támogatják a fogyasztókat akkor, hogyha bajba kerültek egy határon átnyúló tranzakció nyomán, illetve ezzel kapcsolatosan. Gyűjtjük az európai szintű adatokat, és támogatjuk az európai szintű fogyasztói szerződések, szerveződéseket. A harmadik hely, ahol szerintem hozzáadott értéket képvisel ez a program, megpróbáljuk a hatékonyságot növelni a nemzeti szereplők között, a legjobb gyakorlat megosztása, illetve az igazgatási képességek javítása. Négy konkrét célkitűzése van a programnak, itt láthatóak az arányok is. Ezek a javaslat szerinti arányok, biztonság 22%-a teljes költségvetésnek, információ és oktatás, amely támogatást is jelent a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, illetve jogok és jogorvoslat, valamint végrehajtás. A főbb kedvezményezetei ezeknek a pénzeknek a nemzeti végrehajtóhatóságok, az Európai Fogyasztóvédelmi Központok, illetve fogyasztói szervezetek. Mik a különbségek, hogyan viszonyul ez a jelenlegi program a most kifutó programhoz? A most kifutó program ehhez az új programhoz. Azt gondoljuk, hogy jobb végrehajtásra és szabálybetartatásra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy az európai szinten elfogadott szabályokat megfelelően alkalmazni kell a gyakorlatban is. Gondolok itt a fogyasztói jogokra, illetve a termékbiztonságra egyaránt. Másik dolog az az, hogy eh, a társfinanszírozás eh, részarányát 50%-ról 70%-ra kívánjuk növelni. Az elmúlt bővítési időszak után egy ideig 70% volt a felső szint, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy az a helyes arány. Tehát visszatérnénk ehhez az átmeneti, akkor átmenetinek nevezett intézkedéshez. Emellett ki szeretnénk alakítani egy online jogvitarendezési platformot, van az önök bizottsága előtt is eh, egy eh, Európai Bizottsági joganyag, amit remélhetőleg elfogadnak addigra, illetve eh, megpróbáljuk az oktatási eszközeinket is újra átgondolni. Felülvizsgáltuk ezeket az eszközöket, és arra jutottunk, hogy vannak olyan eszközök, amelyre sok pénzt áldozunk, mégis inkább 20. századi eszközök, nem annyira 21. századi eszközök, sokkal interaktívabb oktatási és tájékoztatási eszközökre van szükség, portálra, amelyen keresztül a tanárok vagy oktatók a legjobb gyakorlatot egymás között ki tudják cserélni. Próbálok gyorsan végighaladni, illetve próbáltam gyorsan végezni ezzel az, az előadással, hogy maradjon idő a képviselőknek. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor megnyitom a vitát. Kevés idő áll rendelkezésünkre. Előbb a raportőr kap szót, mi az első reakciója. Perez asszony, Buzutil úr, Schwab úr, nem tudom, van-e még valaki? See how we get on. Uh, Mr. Tarabella has already signaled. So. Mr. Rochefort. Merci, Monsieur le Président. Ben, je vais essayer. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Én is megpróbálok gyorsított ütemben haladni. Először is nézzük, két dolognak örülhetünk. Az első, hogy eh, amit évekkel ezelőtt kért a bizottság, most az, eh, most az megvalósul, hiszen van egy fogyasztóvédelmi program, illetve van egy költségvetés, amely nem nagyon erős, azonban megmaradt, és örülök annak, hogy hogy megmaradt, azonban mm, sajnos nagyon, nagyon nagy mértékben csökkent. A bizottság részéről hallottuk azt, hogy a fogyasztóvédelmi napirendből ütemtervbe fogyasztóvédelmi program lett, a, annak az ágendának nagyobb volt a hatásköre, és több területre kitért, azonban ellenében haladunk annak, amit normálisan tenni kéne. Reméljük, hogy itt nem lesz nagyon sok negatív következménye, azonban ha hangsúlyozni kell, hogy nem ideális a helyzet. Van egy általános megjegyzésem mindennek ellenére, még akkor is, hogyha örülök annak, hogy megmaradt a költségvetés, a fogyasztás van az európai politika, illetve a a, az egységes piac középpontjában, azaz a fogyasztó, és mindenek ellenére az egyik legkisebb számolhatunk. 5, 25 millió euró évente, azaz 5 cent, eurócent évente egy-egy forrászóra ennyi jut. Tehát nem pocsékoljuk a pénzt, hanem nagyon is hatékonyan költjük el ezeket az eurócenteket. Ezeket ezt mindenképpen el akartam mondani. És ö, lábjegyzetben elmondanám, hogy jó, hogy megmaradt ez az egész program, bár ugye egy kicsit csökkentett költségvetéssel, de fölmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az új kihívásokkal, a jelenlegi programot ugye bővíteni akarjuk, folytatni akarjuk, de hát a fogyasztó nagyon is nehéz helyzetben van a válság miatt, illetve tudjuk, hogy idősödik a társadalom, illetve ott van a globalizáció is, és ezt is figyelembe kell venni a fogyasztás területén. Ez pedig azt jelenti, hogy új irányvonalakat kell találni a programban, tehát szerettem volna erre felhívni a bizottság figyelmét. Aztán egy-két nagyon rövid megjegyzést tennék a célkitűzésekkel kapcsolatban, hiszen ez rajta volt az utolsó fólián, az utolsó diaképen. Az első célkitűzés, ahogyan Minőr asszony elmondta, üdvözlöm a, a RAPEX megjelenését, hiszen ez mindenképpen egy javulást jelent, a koordináció javulását jelenti, hiszen a RAPEX megnyílik a világ minden ország előtt, és ezt nagyon jónak tartjuk. Gondolunk itt Kínára is, ahol nagyon sok értesítés születik, körülbelül 58 százalékban a kínai termékeket érinti ez. Ami a második célkitűzést illeti, ez pedig az információ és a oktatás területe, a tájékoztatás területe, nagyon fontos az eredménytábla, illetve nagyon fontos a fogyasztói szervezetek föntartása, ezek európai szervezetek, és itt is előrelépésekre van szükség, illetve ott van a NEC szervezete, amely ugyan hiányzik a, a szövegből, de máshol ezt megtaláljuk, aztán a hatástanulmányban láttuk, hogy nagyon fontos szerepet játszik a tájékoztatás, az oktatás, a nemzeti, nemzeti szinten. Itt a TRASZ programra gondolok, ezt is nagyon fontosnak tartom, illetve azt is el kell mondani, hogy a költségvetés a különböző tagállamokban bizony nagyon is eltér. Sajnálatosnak tartom azt, hogy nagyon nagyon sokat beszélünk a fiatalokról, de az élethosszig tartó tanulásról némileg megfeledkezünk. Aztán a piacok átláthatóságát kívánjuk növelni, ugye ez is nagyon fontos a tájékoztatásért az oktatás területén, és sajnálom azt, hogy nem beszélünk az összehasonlító tanulmányokról, hiszen ez rendkívül fontos a fogyasztó számára. Úgy gondolom, és ezt már elmondtam itt a szakbizottságban, hogy a vállalkozások nak előnyére szolgálna az, hogy a fogyasztók ilyen tájékoztató programokat kapnának. Hiszen nagyon gyakran a fogyasztói jogokat nem értik meg a fogyasztók sem, illetve a vállalkozók sem. Ami a harmadik célkitűzést illeti, és nagyon gyorsan próbálok haladni, elnök úr, a harmadik célkitűzés a jog és jogorvoslat, nos, ezen a területen is üdvözlöm a rendszer, az ODR rendszer felállítását. Az ADR-rel kapcsolatban azonban nem hangzott el egyetlen egy szó sem, illetve a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban sem, tehát ezt csak megkívántam ne, nevezni, ami pedig a negyedik célkitűzést illeti, a jogszabályok tiszteletben tartása, illetve a társfinanszírozás lehetősége az Európai Fogyasztói Központ számára. Ezt is nagyon fontosnak tartom, hiszen ez lehetővé teszi az előrelépést az olyan országok számára, ahol nincs meg erre a megfelelő fedezet. Itt pedig a társfinanszírozás mértékét növeljük. Az Európai Fogyasztói Központ esetében mintegy 15%-a ismeri csak a lakosságnak ezt a központot, tehát itt még vannak fejlődési lehetőségek. Elnök úr, ennyit akartam elmondani nagyon röviden, de hát nincs túlságosan sok időm, nem szeretném másoktól elrabolni a szót. Okay. Well, I think you haven't left a huge... Köszönöm azt gondolom, hogy nem túl sok időt hagyott a kollégáknak. Valójában Miner asszonynak sem maradt túl sok ideje, de hát azért annyit elmondanék, hogy most csak a folyamat elején állunk, járunk. Perez eh, asszony a következő, ugye? Muchas gracias, presidente. Trataré de ser muy breve. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok rövid lenni. Az Európai Bizottság képviselőjének szeretnék köszönetet mondani a kitűnő előadásáért. Hogyha egy olyan belső piacot szeretnénk, amely hatékony és versenyképes, akkor a fogyasztás nagyon fontos jellemzője a gazdasági növekedésnek, és ezáltal élvezhetik a fogyasztók és az előnyeit a belső piacnak, és jobban élvezték a jogi biztonságot is, főként, amikor határokon átnyúlóan vásárolnak árukat vagy szolgáltatásokat, vagy akár amikor online tranzakciókat intéznek. Hangsúlyozni kell azt is, hogy hatékonynak kell lennie, viszont meg kell védeni a fogyasztókat is, hiszen a belső piac kialakulása most már sokkal gyorsabban halad, mint a fogyasztók megvédése. Az Európai Bizottság a fogyasztók szerepét szeretné erősíteni, hiszen ők nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a bizottság nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy informálja az állampolgárokat, a megfelelő fórumra van szükség, a fogyasztók nevelésére is szükség van. Ezen kívül szeretnék arra is rámutatni, hogy van egy olyan pont, amely egyfajta hiányosságot jelent az új programban. Nincsen egy speciális kategória a sérülékeny fogyasztók számára. A bizottság nagyon ambiciózus, és ezért szeretném azt kérni, hogy figyeljenek az egyre inkább növekvő számú sérülékeny fogyasztókra, hiszen itt egy szociális bevonásra lenne inkább szükség. Hiányoznak az akciók ezen csoport számára. Tehát mindenképpen ügyelni kell a fogyasztók megvédésére a sérülékeny helyzetekben, és erre külön figyelni kell, hiszen a sérülékenység abból fakadhat, hogy nem is, nincs megfelelő ismeretük a fogyasztóknak, vagy nem rendelkeznek megfelelő panaszban jutási rendszerrel. Tehát még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a sérülékeny fogyasztói csoportokra, az idősekre koncentrálni kell, de természetesen több ilyen fajta csoport van, amelyre figyelnünk kellene. Tarabella úr is jelezte, hogy kíván szólni. Köszönöm. Azt gondolom, hogy túlságosan félénk és ambíció nélküli ez a program. Természetesen vannak érdemes részek, értelmes részek benne a REPEX Eh, ezt üdvözlöm. Öt dolgot mondanék. Eh, először is eh, a belső piac, a belső piac központjába akarja fogyasztót állítani a program, ez egy nagyszerű dolgok. Két két anyag van ezzel kapcsolatban a, az asztalon, az egyik az ADR, a másik pedig a fogyasztói hitelek témája. Tudom, hogy nem mind a kettőért a, ez a főigazgatóság felelős. E, a második e, kérdés e, az a fogyasztók felvilágosítása. Mik erre az eszközök? Sajnálatos módon kicsi, kevés a pénz több száz oldalas tanulmányt készítettek egy tanulmányra, amely nem is évente képző, készítenek el ilyen tanulmányt, hanem a 7 éves időszak alatt csak egyszer. Teljesen haszontalan mindez a fogyasztók számára. A fogyasztóvédelmi szervezetek jó munkát végeznek, ugyanakkor a láthatóságuk nem megfelelő, ki kellene terjeszteni ezt. negyedik dolog a fogyasztók felvilágosítása. 9 millió, mindjárt befejezem elnök úr, 9 millió euró áll rendelkezésre az interneten, állt rendelkezésre internetes oktatási programra, totális kudarc volt, érdemes lenne tényleges oktatói programot kialakítani, nem pedig olyan internetes programot, amit senki se néz. Az EU 2020-as programhoz kapcsolódóan nem látok semmilyen konkrét intézkedéseket a kiszolgáltatott fogyasztók érdekében, vagy az öregedő népességre való tekintettel. Röviden tehát a célkitűzéseknek nem megfelelő a program, nincs elég ambíciója, és folytatjuk a korábbi korszak rossz választásait, szerintem irányt kellene változtatni. A 25 millió az polgáronként 5 cent valójában, ami nagyon-nagyon kevés, és ez az egész az Európai Unió költségvetésében is szinte kifejezhetetlenül kis összeg. Csak két perce van a raportőrnek is, András Schwabnak is adok egy kis időt. Elnök úr, általában mindig rövid vagyok, ezt tudja ön is. Először is minden egyes programnál, programnál megkérdezhetnénk, hogy nem lenne egyéb, hogy többet tehetnénk. Egyetemen lehetne többet is tenni, de azért vannak költségvetési korlátaink, és ezért eh, az Európai Bizottságnak egészen józan ez a javaslat, hogy ilyenfajta nagyságrendben foglalkozik ezzel. Másodszorban vannak olyan pontok, amelyek összekötnek bennünket, például az Európai Fogyasztóvédelmi Központok eh, nagyobb szerepe az, hogy 70%-ig legyen eh, közös finanszírozás, társfinanszírozás. Ez nem csak az új tagállamokban fontos, hanem a régi tagállamokban is kell támogatni ezt a kérdést. Vannak olyan kérdések a régi tagállamokban is, hogy miért kell egész Európából társfinanszírozni ezt. Ez egy európai öm, téma, és ezért kell 70%-ig társfinanszírozni ezt a kérdést. Buzutil kollega, aki nem tud itt lenni, akár csak én örül, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen. Okay, well, I do think that uh, we really need Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy most le kell zárnunk az ülést, mert így is több időt hagytak nekünk a tolmácsok. Rosfor úr, egy utolsó megjegyzésre talán visszadom a szót, hogyha megnézzük az ütemtervet, akkor elég nagyvonalú ez. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, akik itt maradtak, és a hozzászólásokat is köszönöm. Május, 2012 májusáig dolgozunk ezen az anyagon a módosítók beadásának határideje 28.30, a kompromisszumos módosítóké pedig június vége, és aztán a június 20-án fogunk szavazni erről. Köszönöm, elnök úr. Én kiavítanám ezt, mert azt hiszem, hogy május 8-án születik meg csak a a jelentés, ami ugye elég nagy határidőt hagy, hiszen ma február 6-a van, hát remélem, hogy a jelentés egy kicsit hamarabb is megszületik. Bocsánat, március 30-a, nem rossz, rossz sort néztem, javítja magát az elnök, tehát május 8-a. Azt hiszem meg kell majd néznünk a, a jövő, jövőben, hogy hogyan alakul az ütemterv, és talán meghívhatjuk ismét a bizottság képviselőjét, hogy hogy eszmecserét folytasson velünk. Tehát március 30-a a jelentés határideje. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásait, ezzel lezárom a mai ülést. Köszönettel tartozom a jelentéstevőnek a munkáért és a hallgatóságunknak is. Február 28-án és 29-én ülésezik ez a szakbizottság a következő alkalommal. Remélem, hogy akkor majd ismét találkozunk, akár személyesen, akár pedig az interneten keresztül.